megvan a napi rendtervezet, mindenkinek nem intézett hozzám senki módosítási kérést, az elnök közleményei kapcsán a kont híreire, newsra, kont newsra utalnék, és már most felhívném a figyelmet Hát már most szólok előre, hogyha fázni fogok, akkor be fogjuk fejezni az ülést, nem szeretnék fázni. Szóltam a technikusoknak, sokat fáztam életemben, úgyhogy ezt itt nem fogom megengedni. A, a műhely találkozót el is kezdjük. Mindent, vendégünket és előadónkat köszöntöm, és az Európai Számbevőszék tagjának, Lasszerhofnak úrnak adom meg a szót illetve először Vón kolléga a jelentéstevőnk kap szót, parancsoljon. Uh, can we just uh, make... Egy perc néma felállást javaslok a Bulgáriában meggyilkolt újságíró emlékére. Sajnos ilyen hírekkel kell, hogy szolgáljunk, és most már a harmadik újságíró gyilkolják meg a, az állami csalásokkal összefüggésbe hozható investigatív újságírás ö, kapcsán. Tehát csak jeleznénk ezzel azt, hogy nem tartjuk elfogadhatónak ezt a helyzetet. Tisztelt kolléganő! Én azt mondom, hogy várjuk meg az rendőrségi vizsgálatot, szívemből egyetérthetek, de nem akarom itt a kondbizottságban bevezetni a, az emlékkezés percének a szokását. Szerintem még korai ebben a témában politikai állást foglalást tenni. Szerintem csináljuk a munkánkat, és majd, ha kicsit tisztázódott a helyzet, akkor erre visszatérhetünk. One úrnak adok szót. Köszönöm. Üdvözlöm ön mellett is valamennyi vendégünket, szakértőnket, és remélem, hogy nagyon sokat tanulunk majd tőlük. A mai délelőttnek a fő célja az, hogy lehetséges-e javítani a polgárok felé az EU költségvetésről szóló ismeretek kommunikációját, és azt egyáltalán, hogy miről szól a költségvetés, és mi is ez. Ez részben nyilván tagállami, regionális feladat, és tudjuk, bárhonnan is származzunk, az EU-t általában nem becsülik, hiába kapnak pénzt a régiók tőlünk, és a Brexit szavazás is rámutatott erre az Egyesült Királyságban, a kampány során kiderült, hogy nagyon könnyen megvezethetők az emberek, fogalmuk sincs, hogy mi mindent finanszírozott az EU, csak azt látják, hogy mennyibe kerül az EU. És ugye 10-15 éve gyakorlatilag a tabloid sajtó áldozatai vagyunk. Ők folyamatosan terjesztik a, a mitoszokat, hazugságokat az európai költségvetésről, de sajnos a kormányok és a politikusok is felelősek. Még akár ide magamat is belesorolnám ebbe a körbe, hogy nem sikerült eléggé világossá tennem a saját választóim számára sem, hogy mire mennek az európai pénzek, honnan jönnek, hova mennek, mi a céljuk, és <clears throat> tipikus, hogy ugyan megvalósítanak EU pénzekből projekteket, de aztán elhallgatják a polgárok erről, hogy európai pénzből történt. Walesben 15 ezer embernek adtak munkát egy EU projektből, és amikor ö, erről kommunikált a Velszi önkormányzat kormány, akkor ezt Velszi programként mutatta be, tehát a jó dolgokat maguknak tulajdonítják el a helyi politikusokat, a rosszakért pedig mindig az EU-t teszik felelőssé, és ez már rendszerszerű. Ezért eh, el kéne gondolkodnunk a következő strukturális alapok kapcsán különösen azon, hogy hogyan lehetne garantálni, hogy a kedvezményezettek, a tagállamok, a régiók eh, ha pénzeket kapnak, akkor minimum nyilvánosságra hozzák, hogy ez honnan származik, de ennél sokkal többre is szükség lenne, és sokkal jobb kommunikációra. Úgyhogy a következő időszak előtt ezt a kérdést mindenképpen meg kell oldani. Egy biztos, hogy egyszerűsíteni kellene a nyelvezetünket. Amikor a költségvetésről beszélünk, MFF marginok, commitment, rál, csupa-csupa szakszó rövidítés merül föl, amit még néha még mi sem értünk, hogy mit jelentenek, nem hogy az egyszerű polgár. Egyszerűsíteni kéne a kommunikációt. A mentesítési eljárást például, ugye egy fontos folyamat, de ki tudja ugyan a halandók közül, hogy mi a mentesítés? Én ezt megpróbáltam egy párszor elmagyarázni otthon, és megpróbáltam a discharge szót kerülni, de amikor meg akartam magyarázni, akkor is akaratlanul idegen szavak jöttek az ajkamra, mert a számvevőszék éves jelentéséről nem lehet nem beszélni, és a hibákról, a hibarátáról, a csalásról és az emberek például a tudatukban gyakran összekeverik a hibát a csalással, minden hibát csalásnak tekintenek. Mi tudjuk, hogy a csalási arány 0,2% csupán, ami valószínűleg alacsonyabb bármelyik tagállami csalási aránynál, mégis az EU-nak az a híre, hogy minden pénzt elcsalnak. Tehát bizottságunknak van egy ilyen felelőssége is, hiszen mi vagyunk a mentesítők, és egyszerűsíteni kéne a nyelvezetünket, a kommunikációt. Azt hiszem, a számbevőszéki kollégák is ebben segítségünkre lehetnének. A számbevőszék is egyébként elkezdett egy ilyen politikát. Ők is megpróbálják emberi érthető nyelven leírni a következtetéseiket, de ennél még többre lenne szükség. Er, erre szolgál a mai eszmecsere, azért vannak itt a szakértők, hogy ezt megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne okosabban csinálni. Köszönöm szépen! Az Európai Számbevőszék képviselőit szólítom. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt társ, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, kollégák, hölgyeim és uraim! Örömmel tettem eleget a meghívásnak, hogy képviseljem a számvevőszéket ezen a mai eszmecserén, hogy hogyan lehetne az EU kiadásokat okosabban kommunikálni a polgárok felé. Az Európai Parlament és a számvevőszék végül is a polgárok ért dolgoznak, és nem csak Brüsszelben, hanem a tagállamokban is ezt tudatosítani kellene. Holnap lesz az éves találkozónk Dubrovnikban, ahol az Európai Számbevőszék elnöke vezeti majd le az ülést. Ma is egyébként pont azért nem tudott ide eljönni, mert már az útra készül. És ott is egyébként ez lesz a témánk, hogy hogyan interaktáljunk a polgároktól. Úgyhogy ez egy számukra is fontos, kiemelt téma. Egy idézettel kezdeném a limai nyilatkozatból bevezetőmet, ami a legfőbb auditing szervezetek normáira vonatkozó dokumentum. A számbevőszék a lakosság felé kell, hogy elszámoljon, és a tényeket és megállapításaikat világos módon kell, hogy kommunikálják, a lényegre koncentrálva a jelentések pontos, érthető nyelvezeten kell, hogy íródjanak. A legfőbb számvevő hatóságoknak mindig figyelembe kell venni, hogy a következtetéseiket kik olvassák. Tehát ez a limai nyilatkozat is már kimondta, hogy világos nyelven kell fogalmazni, a célokat, az elért eredményeket, a hibákat mind így kell kommunikálni. Ez a konkrét audit tímekre is érvényes, minden szinten. És rá kell mutatnunk a jó és nem jó gyakorlatokra, és vizsgálnunk kell, hogy hogyan lehet javítani az utóbbiakat. Ez persze nem könnyű feladat. Éves Statement of Assurance-ünkben rászoktunk világítani az EU általános pénzügyi helyzetére, és évek óta világos módon fogalmazunk a kiadások bevételek ügyében. Évek óta egyébként javul a helyzet, de a jelentéseknek mégis a negatívumok képezik a fő vonulatát, és ez például, ha kifele is így jelenik meg, akkor felborítja az egyensúlyt. Tapasztalatunk szerint, még ha tényszerű és kiegyensúlyozott a kommunikáció, akkor is gyakran félreértik azt, tehát ugyan objektívnek kell lennünk, de ez még nem elég. A jelentéseknek az a funkciója is, hogy a, a lakosságot, a különböző kormányzati szinteket tájékoztassa, és őket is bevonja a felelősségbe, rávegye őket, hogy a lehető legjobb bevált módon járjanak el. A pénzköltés korrektsége fontos dolog, de az eredmények elérése még fontosabb, és ezért van az, hogy egyre inkább eredmény alapú az elszámolásunk. Jelentésünkben egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk az eredményekre, a performanciára, és javaslatok is, is teszünk gyakran arra, hogy hogyan lehet javítani a, a, nem csak a hatékonyságot, hanem az eredményességek is a mentesítési eljárásban. A jogalkotás változása kapcsán pedig a felelősségek elosztását is újra kell gondolni, de gyakran az erre vonatkozó ö, információ későn érnek el minket. A tagállami jelentéseket, amelyeket 2016-ban ö, szedtünk be, arra mutatnak rá, hogy a különböző szereplők, különböző szintű szereplők felelőssége mind-mind más. Mindenkinek más a prioritások megvalósítása során a feladata, célja, és a bizottság elsősorban az eredményekért felelős, a mi felelősségünk pedig a, a pontosság, a tisztaság, a felség vizsgálata. Az ACSZ tagjai Mm, bocsánat, a számvevőszék jelentését már minden évben sokan várják, de nőtt a távolságunk, a polgároktól való távolságunk, és ezt át kell hidelni, ezt érzékeljük. Jobb kommunikációra van szükség, főleg az eredmények jobb kommunikációjára, világos nyelvezetre ellenőröként, auditoroként, eh, kritikusnak, eh, fernek kell lennünk, de egyfelől ösztönzően, kooperatívan kell hozzáállnunk a vizsgálatokhoz és a vizsgált körökhöz, és eh, ez is növelheti a megfelelni akarást, a határidők és a célok betartását, a számvevőszék ezért elkötelezett amellett, hogy javítsa a parlamenttel közös fellépésben ezt a fajta kommunikációt, és különös tekintettel az önök való együttműködésben tervezzük ezt. Lazaró, Köszönöm szépen, Lazaró úr. Nagyon örülünk annak, hogy a számvevőszék eh, kommunikációs vezetője elmondja azt, hogy hogyan próbáljuk meg ezeket a bonyolult üzeneteket a polgárok felé továbbítani. Az egyes panelre térünk át a különbségre a kommunikációs fáradozások és a polgárok érzékelése témában. Az Európai Parlament képviselőjét Van den Brucke asszonyt szeretném köszönteni 10 percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy itt lehetek ma. Egy olyan témáról van szó, amely szívügyem, És amit Greszle asszony és Vón úr elmondtak, ezekkel egyet tudok érzni. Amit eh, Lázár úr mondott, ezekkel kapcsolatban nem mindennel értek egyet. Nagyon rövid PowerPoint előadást készítettem. Nem tudom, hogy hogyan tudunk majd a következő oldalra átlépni. Itt látható az a 30 téma, amelyek a médiában pozitív híreket kaptak. Ez igen pozitív, ezzel felsoroltuk azokat a témákat, amelyekről a legtöbbet számolt be a sajtó, a copyright, Magyarországról szóló szavazás, a Szaharov díjról szóló szavazás, Helmut Kohl emlékének dózás, Macron elnök beszéde, a szita, a kereskedelmi megállapodások, az online bevásárlás, sorolhatnám azokat a témákat, amelyekről a sajtó legtöbbet számolt be, de ezzel már egy kis betekintést is adtam, azt gondolom. Hát ezek a pozitív híreket jelentik, de a média leginkább a konfliktusos témákat szereti, ezeket imádják, és amikor nagyon sok beszámoló készül, ezek nem mindig pozitív témájú hírek. Egy holland újságíró megfogalmazott egy nagyon okos gondolatot, amikor az emberekről van szó, illetve azokról, akinek a hatalmáról van szó, illetve a társadalom eh, szempontjából eh, fontos témákról, akkor ezek nagyon fontosak. Erre eh, vissza fogunk térni. Ami itt látható, azok az április plenáris pontjai, a mentesítésről történt a szavazás ezen a plenárison, és itt kiderül eh, az, hogy a mentesítés nem szerepel, Macron elnök beszéde szerepel, és itt a negatív hírekre, a konfliktusra gondolnék, illetve a hatalman eh, lévők eh, ellenőrzésére, Martin Zellmeyer megjegyzéseire. A harmadik helyen a görög katonák megsegítése szerepel Törökországban az európai értékek témája, akkor az Európai Parlament ezekről tárgyal, nem tesznek különbséget az átlagos polgárok az EU és az Európai Parlament között, számukra a kettő egyes ugyanaz, illetve a tanács és a bizottság között nem is tudják azt, hogy ezek az intézmények mivel foglalkoznak. A parlamentet talán ismerik, hiszen ez jobban felismerhető. a széleskörű hírek nem jelentenek mindig pozitív híreket, talán pont az ellenkezőjét, például ha megnézzük szelmáját, ezek mindig negatívak, a másik oldalon pedig ez inkább egyenletes. melyek azok a kérdések, amelyeket a legtöbbet, legtöbbször tesznek fel hozzánk. Nem a szakbizottsági hírekre vonatkoznak, hanem a fizetésekre, a juttatásokra, a politikai alapítványoknak, pártoknak jutatott pénzekre, a státuszra vonatkozó kérdések. Ezek hangzanak el legtöbbet a sajtóban. El szeretném mondani azt, hogy A legjobb az, amikor ezeket a híreket a sajtóban meg tudjuk akadályozni. Mit szerettem volna elmondani? Ennek a legnagyobb részét már elmondtam. A holland uh, újságíró definíciója nagyon megfelelő. Lezer úr elmondta azt, hogy tényszerű uh, bemutatásra kell törekedni, és éppen ezért sajnálatos az, hogy arra jó munka, arról a jó munkáról a sajtó nem számol be eleget, amit végzünk. Itt nincsen szó konfliktusról, és az Európai Unió esetében emberek sem érintettek ezen témák kapcsán. várom a többi panelista megjegyzését is ezzel kapcsolatban. A bizottsággal elkezdtünk együtt dolgozni, hiszen, mint említettem, nem tesznek különbséget az emberek a bizottság és a parlament között. Megnézzük azt, hogy mit tehetünk. Ha megnézzük a költségvetést, akkor uh, itt a tények nem mindig megfelelőek nagyon fontos, hogy a sajtó ezeket a tényeket úgy mutassa be, hogy az emberek agyához ez eljusson. A negatív hírek, a konfliktusok, a szenzációk több érdeklődést váltanak ki. De most megnézzük azt, hogy az Európai Unió költségvetésének felhasználása kapcsán hogyan érhetjük el ugyanezt. Lehet, hogy készítünk majd egy videóklipet, egy rövid videóklipet. Készítettünk például válaszként egy videóképet készíteni, nem próbálunk meg közvetlenül reagálni ezekre, hiszen ezekkel csak meg, megerősítjük őket, Például a plenárisok kapcsolatban voltak olyan állítások, miszerint a képviselők soha nem mennek oda, lusták és vacsorázni mennek helyette. Tehát egy rövid videón próbáljuk meg megmutatni azt, hogy mit tesznek a, a plenáris ülés ideje alatt, hiszen nem tudnak tíz órát ott lenni, beszélnek az újságírókkal, illetve szakbizottságokban is munkát végeznek. Önök sokkal jobban tudják azt, hogy miről van szó, tehát ezt megpróbáljuk bemutatni oly módon, hogy kiderüljön az, hogy ők nagyon elfoglaltak, nagyon sok a feladatuk, és azon gondolkoztunk, hogy hogyan tudjuk ugyanezt megtenni az EU költségvetésével kapcsolatban. Mi mindig az igazat fogjuk elmondani, lehet, hogy önöknek ez nem fog tetszeni, de mint el, elmondtam, az emberek hűlő agyához ez el kell, hogy jusson. És várom a kérdéseiket, illetve kíváncsi vagyok a többi panelista előadására is. Köszönöm szépen! Meg Káder úr kap szót az Európai Számvevőszék képviseletében parancsoljon. Um. Köszönöm szépen! Röviden szeretném ismertetni, hogy az Európai uh, Számbevőszék mit is uh, próbált tenni az elmúlt 4-5 év során, hogy a kommunikációját javítsa, és megpróbálja a szakadékot betölteni az intézmények között, főként uh, a számvevőszék és az emberek között. Alapvetően a mi munkánk lényege az, hogy megértessük azt, hogy mi mit is teszünk. Hát eleve az, hogy Luxemburgban vagyunk, az már nem túl sokat segít, mert hát mi ugye valamiféle ilyen könyvvizsgálók vagyunk, és aztán jelentéseket készítünk. Nagyjából ezt tudják rólunk az emberek, ezt gondolják az európai számvevőszékről, azok, akik egyáltalán tudják, hogy létezünk mert hát azt kell, hogy mondjam, hogy az előttem felszólaló hölgyel egyetértek abban, hogy a legtöbb ember azt se tudja, hogy a parlament, a tanács, a bizottság, a számvevőszék, hogy ezek milyen intézmények és mit tesznek. Nézzük először a számvevőszék helyzetét. Hát egy ö, stratégiát alakítottunk ki, amely a kommunikációs aspektusokra is kiterjed. Mit is értek ez alatt? megpróbáljuk megtalálni azokat az üzeneteket, amelyek a mi tapasztalataink szerint a legfontosabbak, és amelyek révén nagyobb ráhatással tudunk lenni. Ezen kívül a politikai ciklusban is fontos az, hogy mikor szólalunk meg. Természetesen ez már most is hatása van annak, amit mondunk, de azért még mindig lehet ezen javítani. Ezen kívül pedig további erőfeszítésekre van szükség, hogy rövidebb és világosabban fogalmazott jelentéseket írjunk, hogy ezek érthetőbbek legyenek az emberek számára is. Ugyanakkor odafigyeltünk a média és a sajtókapcsolatainkra is. Természetesen mindez akkor működik jól, hogyha az auditos témák kiválasztását megfelelően tesszük meg. Ennek nagyon fontos szerepe van, és rá kellett jönnünk arra, hogy már most is ezen keresztül ismertebbé váltak a különleg jelentéseink. Aztán egy portfólió kiépítésébe is belekezdtünk, és kidolgoztunk olyan új termékeket, amelyek inkább áttekintéseket adnak, tehát az audit tevékenységünk során összegyűlt tapasztalatainkat próbáljuk meg ezeket összefoglalni multiszektoriális megközelítésben. Tavaly például volt ilyen az energia és a klíma tekintetében, és aztán itt vannak a briefing paperök, amelyek rövidebbek az MFF vagy a kohézió egyszerűsítésére vonatkozólag, és van egy harmadik intéz, vagy harmadik termékünk, ami pedig nagyon speciális problémákra világít rá, mint például az 5%-os személyzet csökkentés az európai intézményekben és mindezt megpróbáljuk érthető nyelven megfogalmazni. Persze, hát ez egy szép, jó gondolat, világos, hogy ennek ilyennek kellene eleve lennie, de hát a könyvvizsgálat világában ez nem mindig ilyen egyszerű. Rá is jöttünk elég hamar valamire, mégpedig arra, hogy az embereket akkor érdekli a szemművészék munkája, amikor speciális jelentéseket készítünk. Ilyenkor jobban odafigyel ránk a média, mert ezek néha olyan témák lehetnek, amelyek az emberek életére közvetlen hatással vannak mint például a közlekedésben az utasjogok, vagy pedig a légszennyezés is ilyen téma volt. De a különböző publikációk között mondjuk úgy, hogy úgy semmi sem történt, és hát ott kicsikét egy ilyen szakadék alakult ki. Éppen ezért egy évvel ezelőtt elkezdtük ezt a projektet, amelynek az volt a lényege, hogy erőfeszítéseket tegyünk, és az egész életciklust felölelő kommunikációt végezzünk. Egy állandó párbeszéden keresztül valósítjuk ezt meg, és így megpróbáltuk elkerülni a médiával szemben a nagyon egyszerű és leegyszerűsített kommunikációs formánkat. Mi jobban fel tudjuk így használni a média jelenlétünket, és hatékonyabban ki tudjuk aknázni a benne rejlő lehetőségeket. Éppen ezért egy-egy audit kezdetekor nyilatkozatokat teszünk, és háttéranyagokat jelentetünk meg, ezek pedig a, um, egyfajta háttér ismereteket tartalmaz, amelyek még az auditot megelőző időszakban gyűjtünk össze, és adatok, tények alapján valósítunk meg. Aztán használjuk persze a közösségi médiát is, és vannak még tematikusabb kiadványaink is. Nagyon fontos az, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a média jelenlétünk, és eh, ez arra is hatással van, hogy a, eh, az emberek, tehát az ismertségünket is ezen keresztül növelni tudjuk. Nos, természetesen mindez megköveteli azt, hogy új formában kommunikáljunk, új eh, csatornákat alkalmazzunk, és célzottan fogalmazzuk meg a gondolatainkat. Ez rendkívül fontos. Másodszorban egy publikációs stratégiát is kidolgoztunk, tehát mobil válaszadásra van lehetőség, tehát sokkal egyszerűbb a hozzáférés a mi jelentéseinkhez is és aztán van egy új eszköz is a kezünkben, aminek az a neve, hogy Stakehold Management System, és természetesen van egy digitális havi összefoglalónk is, ami az elmúlt egy hónap történéseit foglalja össze. Nos, a közösségi média egyértelműen növekvőben van, ennek a szerepe nagyon fontos, ezt mindenki ismeri, és meg is próbálunk ezzel is élni. Mert bizony a közvélemény ma már nem feltétlenül csak a sajtóra hallgat, hanem a Facebookra és más közösségi média felületekre. Ugyanakkor vannak kihívások is, jobban, célzottabban kell dolgozni, és a tartalmakat optimalizálni kell el kell döntenünk azt, hogy melyik információt hol és mikor adjuk ki, és természetesen ezek nem könnyű döntések, és nagyon sok időt felemészt. Röviden kell fogalmazni, mert a szociál, tehát a, a közösségi médián nagyon kevés idő áll rendelkezésre arra, hogy a figyelmet fel tudjuk kelteni. Általában inkább emberek kíváncsiak a közvélemény, inkább az emberekkel kapcsolatos történésekre kíváncsi, és kevésbé mondjuk száraz adatokra. Aztán vannak funkcionális postafiókjaink is, ahol az emberek információt kérhetnek tőlünk, és természetesen vannak felméréseink is, ezen keresztül is kapcsolatokat tudunk ápolni a polgárokkal. közvélemény az inkább tagállami szinten valósul meg, és figyelembe kell venni ezt a nagyon multilinguális környezetet is, egy nemzetközi környezetről van szó, különböző országokban kell kommunikálnunk, és ez is nagyon nagy kihívást jelent. De főleg azt hiszem, hogy a legfontosabb a tartalom, az auditok eredményét tények, tényalapon kell bemutatni, és aztán egy nagyon-nagyon nagy probléma a fake news jelensége. Ezzel nem fel kell vennünk a harcot. És alapvetően az a fő üzenetünk, hogy olyan történeteket kell elmondanunk, amik az embereket érdeklik, amik számukra fontosak. Köszönöm szépen a figyelmet. Es ist doch schön, und es zieht sich wie ein roter Faden durch das. Köszönöm szépen. Nagyjából mindenki ugyanúgy ugyanazt a problémát fogalmazza meg. De most nézzük a másik oldalt. A Media Wales képviselőjét fogjuk most meghallgatni. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony! Üdvözlök mindenkit! Remélem tévedek, de mivel kis hazám sajátos, lehet, hogy a mai ülésünk címéhez másképp fogok csatlakozni, mint ahogy azt önök gondolják. Ezt úgy is lehet érezni, értelmezni, hogy félértelmezzük azt. Nincsen az EU erőfeszítése és a, a <laughs> nem szakadék van a, a lakosság és a kommunikációs anyagok között, hanem iszonyú kanyon, gyakorlatilag nem érnek össze a szálok, szálak, akár közvetlen vagy közvetett a kommunikáció. A, az angol lakosságnak fogalma sincs az euról, és mint Versi újságíró, néha úgy érzem magam, hogy egy, egy szigeten, egy börtönben élek, amelynek a falait lehetetlen áttörni. Az angolok ellenállnak mindenféle külső információnak, és bármilyen tényszerű anyagot jelenítenek meg az európai intézmények, ezek több százezer vagy millió munkahely megszűnésével állítandók egyensúlyba, és az emberek tudatában beragadt az, hogy ezek arctalan bürokratákot Brüsszelben, akik hiúságukra költik a mi pénzünket, amelyeknek gazdasági értelme nincs, és egyre bonyolultabb szabályokkal terhelnek minket, amelynek csak negatív hatása van az amúgy is egyre romló életkörülmények között élő emberekre. Ez egy teljesen elfogadott konszenzus, és gyakorlatilag minden európai projekttel kapcsolatban szkepticizmus van az újságírókban, az emberek tudatában, a szociális médián. Hogy sikerült ideig eljutni? Ha normális emberek kivételesen ritkán rámennek európai honlapokra, akkor a weboldalakon az intézmények belső működésére vonatkozó bonyolult eljárásokról szólnak, ahelyett, hogy egyszerű üzeneteket közvetítenének. Én hiszek abban, hogy sokkal több előnye van az Európai Uniónak, mint hátránya, de e, ez abszolút nem derül ki az európai honlapokból, kommunikációkból. És akik e, az első kommunikációkat megjelentették, azok még számíthattak a háború utáni idealizmusra, optimizmusra. Ez egy ideig működött is, de e, ez már régen elveszett ez a motiváció, és a jelenlegi helyzetnek köze nincs ahhoz, ami akkor volt. Szó sincs idealizmusról, egyszerűen arról van szó, hogy az emberek azt várnák, hogy munkahelyek teremtődnek, jólét teremtődik, csökken a felügyelet, javul az életszínvonal, és ezeket kéne kiemelni, ha igazak. És szó sincs arról, hogy ezeket kiemelnék az EU kommunikációk, pláne nem, hogy logikai kapcsolatot teremtenének a projektek és ezen célok megvalósulása között. Tehát csak arról van szó, hogy hozzá működnek az európai intézmények, ami senkit nem érdekel, és az európai köztisztviselőknek kutya kötelessége lenne, meg a politikusok különösen, hogy jobban kommunikáljanak, és összefogjanak, összefogják a kommunikációt valamilyen közös elv alapján. A pártos kommunikáció, a partizán kommunikáció pedig aztán végképp nem így működik, legalábbis Írországban és Velszben ezt érzékeljük. Az EU Ban nincsen ö, ö, vezető párt, amely mindent eldöntene, hanem egy technokrata bonyolult eljárásban kompromisszumokat izzadna ki, ezt én tudom, csak ezt nem lehet kommunikálni, és azt várnák az emberek, hogy van egy vezető, aki dönt, aki csinál dolgokat, egyszerű dolgokat kommunikál, ez ugye nem létezik, nincs is így valóban, és aztán pláne nem kommunikálható ezek után, hogy miről szól az EU. Nagyon valószínű ilyen viszonyok között hogy az alapvető üzenetek, amelyek azért léteznek, és amelyeket kommunikálni kéne, teljesen elvesznek a bonyolult eljárás technikai ö, magyarázatok között, és kiöntjük a gyereket a fürdővízzel, és miközben a populizmus nő, ez most már gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezhető, akik tudatosan akarják destabilizálni Európát, azok ezt a rést használják ki, amely mondom nem rés, hanem szakadék és abisz és Kanyon. A kommunikációs szakadék óriási probléma, mert ha ezt nem változtatjuk meg, akkor az EU teljesen jogosan, eu jogosan tekintik elefántcsontoronynak. Minden európai projektnek oda kéne így nagy piros betűkkel, hogy az egyszerű emberekért vagyunk, őket szolgáljuk. Sajnos az, az Egyesült Királyságban most már úgy elmaradt, hogy ennek örök következményei lesznek. Legalább akik jelenleg az EU belül a költségvetési dolgokat kommunikálják, azoknak most már át kéne gondolni, hogy hagyják abba a technikai jellegű kommunikációt a részletekről, ki kell alakítani egy polgárokat megszólító, egyszerű, de igaz kommunikációs stratégiát, ez nem a baloldal vagy a jobb oldal dolga, ez egy közös ügy. A költségvetési döntések fő üzeneteit a lehetőleg egyszerűbben a lehető legtöbb emberhez el kell juttatni. A legtöbb európai ember pedig nem fog magától rámenni európai honlapokra, de ha rámegy, akkor ott még jobban elidegenik, elidegenedik. Az EU bürokraták által EU bürokraták számára írott szövegek nem fogják az embereket meggyőzni, nem tudják hol leszűrni ebből, hogy hogy lesz nekik ebből jobb életszínvonaluk vagy munkahelyük. A normális, átlag polgárok számára kommunikálható üzeneteket kell az EU honlapjain kialakítani, számukra külön kommunikációs stratégiát, kampányt indítani. Egy kicsit arra emlékeztet az egész, mint egy haldokuló diktátor utolsó ö, üzeneteire. Az EU intézmények ö, üzenetei, ö, tehát egy haldokuló diktátor ö, testamentumára emlékeztetnek, ö, aki elhaló hangon közli, hogy ő már ugye nem lesz, de mi legyen utána. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a jelenlegi weboldalaknak a struktúrája is rossz. A populista médiumokkal szembe kell menni, sajnos a saját módszereiket is részben alkalmazni kell. A cenzúrának a feltételezése jön az euroszkeptikus oldalakról. Igazolnunk kell, hogy nincs cenzúra, megmondjuk, hogy mi, mit mire fordítunk a tíz évesek szintjére kell lemenni, amit nem ért meg egy tíz éves, azt nem érti meg a lakosság nagy része sem, és videóban kell kommunikálni, nem szövegben ma már, rövid, egyszerű riportokban, egyszerű szavakkal elmondani, hogy miről szól az EU. A képviselőknek pedig szenvedélyesen kéne beszélniük arról, hogy mit akarnak elérni egy adott területen, és nem kéne leragadniuk a technikai részletekről való kommunikációban. A lehető legszélesebb ö, közönséget kell megszólítani a lehető legtöbb lehetséges csatornán. Az EU-val szembeni kritizák, kritikák, az angol eurofóbok ö, mindig úgy kezdődnek, hogy Brüsszel, mint alany. Ö, és az intézményeket összemossák, mint hogyha Brüsszel egy nagy, egységes hatalmi központ lenne, amely csak arra törekszik, hogy elvágja a polgárokat a hatalomtól, és minden elszámoltathatóság fölött lebegne. Ezt a képet ö, egyébként ö, erősíti az, amilyen magas fizetéseket kapni az, kapnak az európai képviselők, a különböző juttatások. Az polgárok ilyen egyszerű üzenetekből szűrlik le, hogyha X eurót vagy fontot keres egy képviselő, akkor az neki a zsebéből mennyibe került, és milyen hasznot hozott számára. A nagyobb átláthatóságról nem csak beszélni kéne, hanem ö, egyébként azt látjuk, hogy a képviselői irodák, amelyekért költség térítést lesznek föl, a képviselők gyakran üresek, és ha ilyenről megjelenik egy cikk, akkor annyi. A populizmus nem véletlenül erősödik sok európai országban, és lassan el ellehetetleníti az egyébként jó dolgokra létrehozott Európai Uniót. Ha ezt a szakadékot, kanyont nem hidaljuk át azonnal, akkor tényleg összedől a vár. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az előadásokat előadást, a Brexitet eh, itt még kezelhetjük, illetve ezzel még foglalkozhatunk. Nagyon érdekes volt az előadása. Zundberg asszonynak az EP Media eh, Service-től adok szót. Köszönöm szépen, Kreszle asszony, köszönöm, hogy meghívtak eh, erre a workshopra az Európai parlament média szolgáltatásai az Európai Parlamentről szolgáltat információt a tagországok felé és a sajtó felé, és az Európai Parlament információs irodái között koordinálja tevékenységet. 28 tagországban vannak sajtó hivatalaink, szemináriumokat szervezünk az EU-s tagországokban, illetve harmadik országok újságírói számára, és a workshop előkészítésekor Interjúkat készítettem a presszofiszerekkel a tagországokban, eh, észak-dél-kelet-nyugat perspektívából, és három kérdést tettem fel. Milyen eh, típusú eh, lefedettség létezik a nemzeti sajtóban a költségvetésről, milyen kérdéseket tesznek fel az újságírók az információm értékelhető -e, illetve milyen típusú ajánlásokat, következtetéseket fogalmazhatunk meg mindezek alapján. A déli területekkel kezdem, Spanyolországgal. A média lefedettség e, igen jó, regionális perspektívából is, de nem az EU költségvetésnek ellenőrzéséről van szó, hanem a költségvetés szintjéről, illetve az MFF-ről szóló beszámolók, a képviselők fizetése és juttatások, a negatív példák dominálnak, ahogy ezt hallottuk a többi előadótól is, és ez leginkább a bizottság intézkedésekre összpontosít a e, nemzeti adminisztrációkkal szemben. Az információ hozzáférhető, de nem könnyen lehet ezt megtalálni túl sok az információ, és nem tudják azt, hogy ebből mit eh, mazsolázzanak ki. A nemzeti adminisztrációktól nehéz információt beszerezni, ez volt a spanyol kolléga ítélete. Jobb lenne, hogyha az információhoz eh, jobban hozzáférnének az újságírók, az adatok kanalizálásához, az online eszközöknél is, és függetlenül attól, hogy ezeket milyen alapokból finanszírozák, nagyon fontos lenne a jobb hozzáférés. Ha megnézzük Portugáliát, itt jó a lefedettség, viszont az MFF-fel egy kosárba kerül a költségvetés a fizetésekkel, juttatásokkal, nemzeti perspektívából számolnak be a sajtóban erről a témáról, és ez főként a finanszírozás szintjére vonatkozik illetve a költségvetés a potenciális csökkentésekre összpontosítanak. Ahogy más panistáktól hallottuk, bizonyos képviselők konkrét megcélzása segít, és a finanszírozás, a finanszírozás ellené, ellenőrzéséről szóló beszámolást segíthetnék a tényszerűbb adatok, illetve az ezekhez való jobb hozzáférés. Hogyha megnézzük Lengyelországot, limitált a média lefedettség, és ugyanabba a kosárba teszik a költségvetést, mint az MFF-et, illetve a képviselőfizetését, juttatásokat. A finanszírozás szintje az, ami elsőbséget élvez, a finanszírozás hatékonyságát a média nagyon ritkán kérdőjelezi meg, nagyon aktív a lengyel szemvevőszégi tag, ez segít, azt gondolom, hogy az aktív képviselők ezt ugyanúgy segíthetnék. A bolgári esetében limitált a lefedettség, a negatív hírek dominálnak, és ezek a hírek főként a felvevő kapacitásra, a csalásokra vonatkoznak, illetve a bulgárúságíró tragikus halála utal arra, hogy ez egy kockázatos feladat. Pozitív megjegyzés, az EU-s alapok látható változásokat eredményeztek, és a médiáról be is számol. Kérdések az újságíróktól, általában az Európai Bizottsághoz és a nemzeti hatóságokhoz eh, intézik ezt az újságírók. Tehát eh, a spreadsheetek, eh, tények, ezt segíthetnék. Ha megnézzük Finnországban a média, Dániában, Svédországban, ezeket együtt venném, hiszen a kollégák ugyanazt a választ adták ezekből az országokból, a beszámolás nagyon limitált, az EU költségvetés ellenőrzéséről például egy olyan téma, amelyet nehezen lehet kommunikálni, ez a finanszírozás szintjére vonatkozik, a lehetséges csökkentésekre, e, egybeveszik a költségvetést, az MFF-et, és ritkán számolnak be az alapok konkrét felhasználásához, ami a közvéleményt, illetve, illetve azt, hogy a közvélemény ezt hogyan értékeli. Az emberek azt várják, hogy korrekt módon kerüljenek az alapok felhasználásra. A kérdéseket általában a Nemzeti eh, Pénzügyminisztériumhoz vagy a bizottsághoz intézik. A kollégák kulcsfontosság üzenete az volt, hogy a hozzáférhető információ, a spreadsheetek, az illusztratív számadatok sokkal öm, eh, könnyebbé tehetnék az ő munkájukat átugrom Svédországot, Dániát, amikor a Kokobó Magyarországra látogatott, csak a néhány számadatot osztanék meg önökkel. 67 cikk jelent meg szeptember 14 eh, és 17-e között. Ez az online média, papírmédia is, a legtöbb országban a fő médiát jelenti ez amelyek véleményformáló sajtó orgánumok, és hogyha ezt kiterjesztjük az összes típusú sajtóra, akkor szinte kétszer ennyi cikk jelent meg. Milyen ajánlásokat fogalmazhatunk meg mindezzel kapcsolatban? Az EU költségvetését, a költségvetés felhasználását nagyon nehezen lehet kommunikálni, az EU alapok felhasználását ugyanabban a kosárba teszik az emberek, mint az MFF-et, illetve a képviselők fizetését, a nettó befizetők és nettó felhasználók között jelentősek a különbségek. Mindig van egy tendencia a negatív kommunikáció felé, szóval a kommunikáció, a láthatóság a polgárok felé, arról, hogy ez javít az ő életükön, nagyon fontos. Nagyon fontos az információt hozzáférhetővé tenni, túl sok az információ, fontos, hogy e, ezekhez könnyen e, hozzá lehessen férni és hatékony módon felhasználni. Köszönöm. Köszönöm szépen. 10 percünk van a kérdésekhez, válaszokhoz. Van néhány megjegyzésem. Én is újságíró vagyok, szakmámat tekintve, és el szeretném mondani azt, hogy meglep az, hogy az újságírók hogyan akarják a témákat meghatározni, úgymond, és nem csak, hogy ezeket meghatározás ezekhez jogukban, hanem a tartalmakat is. Néha felhívnak az újságírók, foglalkoznak a csalás elnöküzemmel, olyan kérdéseket tesznek fel, hogy már nincs több csalás. Ezt és ezt az esetet szeretném leírni, és ön akkor mondja ezt és ezt. Azt gondolom, hogy ennek semmi, semmi köze már az újságíráshoz, az újságírók akarják előírni nekünk azt, hogy mi hogyan eh, végezzük a munkánkat, tehát ezt egy kicsit eh, túlkapásnak találom, ami a képviselők eh, juttatásait illeti, és a Velszi vendég is kitért erre Németországban, a legfelsőbb bíróság az alkotmány E, bíróság döntése alapján a képviselők szabadság joga miatt ezeket nem lehet ellenőrizni. Tehát nem csak, hogy több nemzetiségű parlament vagyunk, hanem az adminisztrációs több nemzetiségű. A Csanes Elnöküzem jegyében dolgozom egy freelance kolléganővel, aki nem, akit nem fizetett e, e, a ház, és én úgy éreztem, hogy ő bele akar avatkozni a munkámba, Hát, hogy az újságírók azt gondolják, hogy az egyes esetek, amelyek léteznek, tehát, hogy ezeket átláthatósággal meg lehet oldani, akkor válaszom arra, hogy nem. Tehát, hogyha új ö, sztorikhoz szeretnének alapot szerezni, ezt láttuk Nagy-Britannia kapcsán is, akkor ez nincs rendben. Mindez hozzájárult a brit politika destabilizációjához annak idején. Mi eh, tisztességesen kezeljük a, a pénzeket, bizonyos szabályokat tartunk, és szeretnénk rendet teremteni az alapoknál is. Johnson úrhoz intéztem volna ezt a kérdést. A székhez is szeretnék egy kérdést intézni. 14 ezer követő van Facebookon, Twitteren ezer követője van a számvevőszéknek. A szakma sem tudja követni a híretek, híreket, mert olyan sok hír van, a minőség is hiányos, a megközelítés igazából helyes. Ön azt mondja, hogy többet tesznek a szociális média értekében. A követő az legalább a fele EU-s intézmény, tehát hogyha ön engem vezet, én önt vezetem, akkor ebből nem nyertünk. Ami pedig a parlamentet életi. nagyon érdekesnek találtam az előadást. A 30 legnegatívabb eh, hírről is szeretnénk többet tudni, ezért, hogy lássuk a híreket. A copyright volt az egyik legnegatívabb, 13 millió publikáció jelent meg, a 13 millió eh, mire vonatkozott? a számadatokkal kapcsolatban kaphatnánk-e még több információt? a Szender kolléganő parancsoljon. Sí, muchísimas gracias, presidente. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném megköszönni a prezentációkat, és hát valóban már elég régóta kértük, hogy a kapcsolataink, az együttműködésünk az, a számbevőszékkel illetve amiatt, hogy a különböző auditok eredményének bemutatása fényében, ugye Lázaro úr is itt van, de Merkáli úr is eljöttek. Nekünk mindig is az volt az érzésünk, hogy ezeknek a jelentéseknek a címei nagyon gyakran szinte botrányszagúak voltak, és ezeknek a sajtóban való a megjelentetését célzottan alkalmazták annak az érdekében, hogy minél botrányszagúbb cikkek születhessenek meg. Valójában ezek az auditok, a abból fakadó ajánlások bebizonyították igen gyakran azt, hogy nagyon nagy a különbség a számbevőszéki jelentés, illetve az ajánlások és annak a sajtóban való megjelenítések között. Mintha legalábbis a számvevőszék is ismertebb lenne, akkor talán ezeknek a problémáknak egy részét is magunk mögött tudhatnánk. Ugyanakkor nagyon sok minden javult is, amióta önök odafigyelnek a kommunikációra, azóta jobban megfelel a sajtóban megjelenő tartalom az eredeti jelentési tartalmaknak. Ami a hazugságok vagy a fake news elleni harcot illeti, ez engem nagyon érdekel, hogy mit lehet tenni a hazugságok terjesztése ellen. Mit lehet ezen a területen tenni? Ami a, az érzelmeket illeti, hát tudjuk, hogy ezeknek milyen hatása lehet, néha egész népeket tud egy-egy vezető megvezetni, és ezért kell nagyon odafigyelni erre, mert amikor a zsigeri reakciókról beszélünk, az viszont borzasztó, úgyhogy azért gondolom azt, hogy nem biztos, hogy az érzelmekből kiindulni jó megoldás. Megéltük a népszavazást és mindazokat a hazugságokat, amelyek ott megjelentek. Nagyon érdekelne engem, hogy ön, mint kommunikációért felelős politikus, mit tud erről elmondani, Ugye itt több filteren is át kell mennie az információnak, a helyi szinteket, a regionális és a nemzeti szinteket is meg kell ugornunk, és hát nagyon gyakran máshonnan érkező mm, információknak kell ellentmondanunk. Jó lenne azt tudni, hogy hogyan is folyik ez a kommunikáció, mert hát a kommunikátorok kommunikálnak, ezért az én kérésem az lenne, hogy azok a az újságírók, akik az Egyesült Királyságban, illetve itt Brüsszelben tudósítottak, hogyan tudtak dolgozni, és mit tudtak tenni, vagy mit tudnánk mi tenni a jövőben. Nagyon könnyű Brüsszelre fogni minden problémát, de hát úgy tűnik, hogy más területeken nem hajlandók felvállalni a felelősséget. Hölgyem, ön is Portugáliával, Finla- Finnországgal, Bulgáriával és Lengyelországgal is foglalkozott. Ezek gyakorlatilag mind a periférikus területek. Miért nem látogattak el Franciaországba, Németországba, vagy hollandiában, ahol egyébként szintén egyre magasabb a populizmus, és most hát itt látom azt is, hogy brit, francia és német médium képét láthatom, nem látok spanyol, olasz vagy lengyel újságokat. Két német, három brit és három francia van itt, Úgyhogy jó lenne, hogyha a fotók is egy kicsit különbözőbbek lennének. Miért pont ezeket választották? Köszönöm. Köszönöm szépen. Az első kérdésemre a válaszom az információs irodákra vonatkozik. Ön úgy gondolja, hogy voltak különbségek a nettó kedvezményezett országok és a nettó befizető országokban az EU megítélésével kapcsolatban? Mert ezt nagyon fontos látni, hogy a jobb költési, tehát a, a hatékonyabb források felhasználására kellene odafigyelnünk jobban, vagy sem a parlamentnek nem túl jó a honlapja, nem könnyen hozzáférhető. Persze ezt is néha megváltoztatjuk, de az utolsó változtatások során inkább rosszabb lett a parlament honlapja. Mi megvizsgáljuk azt, hogy hányan látogatják, milyen tartalmakat néznek, számunkra és más nagy intézmények számára is, mindig a weboldal az első és legfontosabb ismereti pont. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést, kérdéseket, jegyeztem őket. Némelyikre könnyebb válaszolni. A 30 milliót az újságokra fizetjük, ezekben nincsenek benne az online médiumok. Ez egy magas összeg. A negatív történetek listáját nem tudom prezentálni önöknek. Ezt össze kéne gyűjteni. Jana Sender asszony kérdésére a fake news elleni harcra vonatkozóan. Hát ez a fő feladata a mi osztályunknak, a bizottsággal és a, a Stratcommal folyamatosan egyeztetünk igen, azt látjuk, hogy az emberek nem különböztetnek meg legalapvetőbb fogalmakat egymástól. Egy ilyen negatív közös nevező, hogy túl sokba kerül az EU, kiveszik a zsebünkből, a másik, hogy túl bürokratikus és minket nem szolgáló hülye törvényeket hoz. Ez a két fő narratíva, amire szinte minden felfűzhető. A bizottság nál most például a költségvetésről szóló videót azért készítették, hogy ezt egy kicsit ellensúlyozza. És egyébként a parlamenti kollégákat is arra kérjük, hogy egy picit óvatosabban fogalmazzanak. Például a dízelautókra nem mondják, hogy limuzinok, mert a, az olvasó egyből azt fogja elképzelni, hogy ez egy sok milliós járgány, ilyenekkel járnak a politikusok. Ez nem igaz és az is jó lenne, hogyha politikusként önök vigyáznának arra, hogy ne kezdjenek el azonnal mindenre negatívan ráugrani, valamit legyilkolni, ellene harcolni, mielőtt megvizsgálják, hogy miről van szó. Ezeket, ezek a helyretevések, utólagos korrekciók óriási energiát emésztenek föl. Aztán Sipton úrnak válaszolva, igen, valóban az, a brit médiát kénytelenek voltunk menni hagyni, képtelennek vagyunk felvenni a harcot a Daily express és ilyen újságokkal, tehát ők úgyis azt írják, amit akarnak, és ö, ö, már igen, arra törekszünk, hogy a belépő oldalát az EU főintézményeinek folyamatosan egyszerűsítsük, javítsuk, de szerintem a belépő portál alapvetően felhasználóbarát, ezt már nem lehet igazán tovább egyes, egyszerűsíteni. Más kérdés, hogy a szociális médián hogyan jelenik meg az EU, de hogy akarunk-e egyáltalán mondjuk a Twitter szintjén kommunikálni. Ami az érzelmeket illeti, igen, volt egy fact-checker konferencia múlt uh, hónap végén, szeptember végén, és ott neuropszichológusok kutatásait, kutatási eredményeit hallgattuk meg, és ott azt láttuk sajnos, hogy még a magas analitikai készséggel rendelkező embereket is mennyire meghatároznak az érzelmeik, a, a zsigeri üzenetek, és még aki küzd ezzel ellen, és van analitikus képessége, még az is hajlamos arra, hogy elfogadjon legtriviálisabb megvezető hamis információkat. Tehát azt hiszem minden nekem föltett kérdésre válaszoltam ezzel. Parancsoljam. Köszönöm. Először a Facebook followerek, követők kérdésében. A legfontosabb azt megfontolni, hogy van-e szociális média stratégiánk. Nagyon sokat javult a helyzet az utóbbi év során csak, és egyébként az mondjuk normális, hogy első körben a többi intézménytől jönnek a followerek, az új követők, de azt látjuk, hogy sok téma olyan, hogy valóban elkezd embereket foglalkoztatni, például három héttel ezelőtt a levegő minőségével kapcsolatos posztjainkra nagyon sok, nagyon jelentősen 30%-kal megnőtt a követőink száma. Ezt még csak most kezdtük el fejleszteni, de a követők számának hirtelen megnövekedéséből azt szűrjük le, hogy lehetséges embereket megnyerni ezen a fronton és ha a szereplőket jobban megmozgatjuk, bevonjuk, aktiváljuk, akkor bizonyos EU politikákat egyre többen kezdik majd követni alakulásukat. És hogy milyen a belépő oldal, a belépők száma, weboldalunkon az új belépők 40%-a Facebookon keresztül talál meg minket, tehát a szociális médiumok elengedhetetlennek, de ez nagyon sok erőforrást igényel, hogy felépítsük az imedzsünket minden lehetséges platformon. És igen, persze fontos maga a tartalom, de nagyon fontos az is, hogy hol és hogyan prezentáljuk. Ayala Sender kérdése a címekre vonatkozóan. Talán majd meglátják, hogyha figyelik ezt, hogy sokat javultunk az utóbbi időszakban, egyszerűsítettebbek, kecsibbek a címeink, az üzenetek egyszerűek, és a stratégiánk központi részét képezik. Ami a fake news-t illeti, ezt Tudatosan hagytam eddig ki. Facebook is meg, a Facebook is megpróbálja a fake news elleni harcot fölvenni. Mindig léteztek a világban történelmileg hamis hírek, hazugságok. Itt inkább csak az a kérdés, hogy mekkora kört érnek el, milyen eszközökkel terjed a hazugság, például az, hogy az error rate-et folyamatosan az újságírók csalásnak nevezik, ez például egy tipikus fake news alaptechnika. Próbálunk mi ilyen faq kal küzdeni ezzel, ellen, kérdések és válaszok honlapokkal, de ez egy kiterjedtebb pedagógiai tudatformáló munkát igényelne, hogy hogyan kell a médiumokkal élni, hogyan lehet megkülönböztetni a hamis információkat a, az igaziaktól. Siklur? Szerintem nagyon fontos, hogy ne becsüljük alá az EU polgárok ö, ö, előfelvetéseit, ö, és mondom, főleg a jutatásokra vonatkozó. Tíz évvel ezelőtt volt egy nagy botrány, az Egyesült Királyság parlamentjében a képviselők fizetésével kapcsolatban, és ez folyamatosan foglalkoztatja a brit polgárokat, az ugyanis, hogy hogyan hasz, élnek vissza az európai parlamenti képviselők a jutatásaikkal. Volt egy osztrák képviselő ugye évekkel ezelőtt, aki lefilmezte a saját kollégáit, akik ugye bejelentkeznek, felírják a nevüket, aztán eltűnnek. Ez a történet nagyon mély nyomokat hagyott az olvasókban, és azóta is meghatározza sok ember hozzáállását az EU-hoz. Ezt azóta is sokan aranybányaként tekintve mindig felidézik. Ugye, és kimutatható volt, hogy a legbűnösebb ebben a műfajban pont az euroszkeptikusok voltak, de ez már nem érdekelte az embereket. Tehát azt látták, hogy vannak képviselők, akik visszaélnek a jutatásaikkal, nincsenek jelen, de azt már nem szerették látni, hogy ezek többnyire pont az euroszkeptikus képviselők. A tudatában a, a lakosságnak az maradt meg, hogy minden európai parlamenti képviselő ezt csinálja. És ugye egyes képviselők ugye megpróbálnak a lehetőleg átláthatóban működni, minden adatukat kiteszik, de akkor ez a többieket hozza negatív helyzetbe, akik ezt nem teszik meg, azokról azonnal negatív hírek kezdenek terjedni. Tehát óriási kihívás, az én, én megértem, mert a negativitás egy önmagát generáló jelenség, és itt egyetlen újságíró nagyon sok rosszat tehet, és nagyon sok újságíró sem tudja ezt utána orvosolni, még ha akarja is. És minden újságnak saját üzleti érdeke is néha az diktálja, hogy ráugorjon ezekre a negatív sztorikra, miközben persze maguk az újságok sem büntelenek, offshore helyeken tartják a pénzüket, de ha csak két-három képviselőről ez kiderül, akkor az egész intézményre ez óriási rossz fényt vet. Tehát ezt proaktívan meg kell akadályozni. Önöknek minden ilyen lehetséges történetet el kell kerülniük, mert az általánosítás iszonyú gyorsan működik, tehát egy ember visszajött, már az összes képviselő, az összes európai intézményre általánosítják a jelenséget azonnal. Tehát itt egy sokkal magasabb etikára lenne szükség, hogyha ezzel önök fel akarják venni a harcot. Vaughan úr is említette, hogy mi volt ugye ma délelőtt, is vagy már ezt ma előtt, és az Európai Unióval kapcsolatos negatív képzetek annyira mélyen beágyazódtak az emberek tudatába, hogy, hogy kifejezetten őket proaktívan meg kell keresni és bombázni pozitív hírekkel, és akkor, ha sokkal több az ilyen pozitív hír, mint amit eddig ők évek alatt negatív hírként kaptak, akkor talán egy-két ember agyában megtörténik valamilyen változás. De ennek ezeket az arányokat látni kell. És úgy tűnik, hogy ez az proaktív megközelítés, akarat pedig, mintha eleve hiányozna mind az intézményekből, mind a képviselőkből, mind az európai köztisztviselőkből, ők el vannak veszve a saját kis szigeteiken, a munkájukban. Az Egyesült Királyságot önök már elvesztették, de talán Európa egyes lakossági körei még megnyerhetők. Köszönöm szépen. Szundgrén asszony, köszönöm szépen. Vonsz úgy kérdésre reagálva, a nettó kedvezményezetteket a finanszírozás szintje érinti. De ha megnézzük Svédországot és Finnországot, itt is vannak olyan régiók, amelyek szintén jelentős finanszírozást kapnak, tehát a minőség őket is érdekli. Különbség van a nettó befizetők és nettó kedvezményezettek között, és ez a médiában is megjelenik. Remélem, hogy ezzel válaszoltam a kérdésére, mert a második kérdést illeti. Ezt szándékosan említettem a földrajzi elhelyezkedés számít Németország, Franciaország, Hollandia kapcsán ezt látjuk. megvizsgáltam a, a periférián élő kollégákat, nem EU szkeptikus vagy nem szkeptikus országokat vettem, ami a képet illeti elnézést kérek. Nem ez volt a célom. A legközelebbi alkalommal más sajtóorganumokat veszek majd. Köszönöm szépen, köszönjük az előadásokat, nagyon hálásak vagyunk. Most gyorsan váltanunk kell a panelben, még egyszer köszönjük a részvételt, és a négy következő panelistát kérem arra, hogy foglaljon helyet a pódiumon. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttek. Herzlich willkommen. Üdvözlöm a vendégeinket, folytatjuk a második panellel. Sanchez professzorasszonyt köszöntöm Bilbaóból, és 10 percben meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy beszélhetek ebben a szakbizottságban. A legfőbb témák csatlakoznak a korábban elhangzottakhoz. Nem nehéz költségvetéshez kötött koncepciókat szeretnék megérteni, a csalást, illetve a szabálytalanságok formáit. De nagyon fontos, hogy a, a polgárok nagyjából képet alakítassanak ki, az anyák, a tinédzserek, akik a leg, legközelebb első alkalommal májusban szavaznak, illetve az a barista, aki kávét készít, felmegy, felmerül a kérdés, hogy a nemzeti finanszírozás kérdése kapcsolódik ehhez, valószínűleg nem, érdekli ez őket nem, azért nem, mert bíznak a rendszerben, amikor az Európai Unióról van szó, akkor a pénzügyi kérdésekről történő kommunikáció a polgárok felé ritkán sikeres. Általában a negatív hírek dominálnak, és nagyon jelentősek a különbségek. Ami a nemzeti szintet illeti, az alapokból elköltött pénzekről nem számolnak be a sajtok. Fontos, hogy ne a polgárok oktatására összpontosítsunk, hanem a közbizalom ér, érvényesítésére. És nagyon fontos a, a szociális médián keresztül kapcsolódjanak az intézmények a polgárokhoz. Korábban a polgárok nem a sajtóorgánumokba tájékozódnak, hanem a szociális médián keresztül. Ez az új paradigma váltás szükségesé teszi azt, hogy megbízhassanak az intézményi kultúrában, a pénzügyi intézmények kultúrában. Én külsősként szólok hozzá a vitához, több mint 20 éve dolgozom ebben az intézményben, és készítettem felméréseket a gyakorlatokról. Összegezném a legfontosabb stratégiákat, amelyeket a pénzügyi intézmények megvalósíthatnak négy területen. A szinergia, diversifikáció, a bővítés és az awareness. Az awareness alatt azt értem, hogy az intézményeknek missziója van, fel kell hívni a figyelmet, ezekre a témákra tudatosítani kell. A három kövágó közül csak az egyik gondolta azt, hogy katedrálist épít, nem csak köveket tesz le, vagy téglákat egymás mellé. Kevés olyan intézmény van, amelyek egyértelműen kimondják azt, hogy a polgárok megbízhatnak ezekben az intézményekben. Az Európai Számbevőszék foglalkozik a speciális audit témákkal. A felmérés alapján kiderült azt, hogy a parlament volt az egyetlen érintett, nem a polgárok, és ketten úgy értékelték, hogy irrelevánsak az átlagos polgárok az ő feladatukat tekintve. A második stratégia a szinergia. Számos intézmény szinergia hatásokat oszt meg egymással. Számbevőszék beszél, tagjai beszélnek egymással, a főügyészek is, a parlamenti szakbizottságok is beszélnek egymással, de az üzeneteket ritkán koordinálják egymással. Létezik eh, egy eh, zárt eh, agenda is, amelynek célja a látható, az láthatóság, kifejezetten a láthatóság növelése, és ezt az európai intézmények nem engedhetik meg magukat. Nemzeti szinten a korrupciós botrányok, miatt lemondanak a miniszterek, vagy akár a kormány is összeomolhat EU-s szinten, azonban az egész intézmény összeomlik, úgymond, ha polgárok ebben nem bíznak meg. Mindez rendszeres problémává válhat. És nagyon fontos, hogy az intézmények ne éljenek vissza ezekkel a helyzetekkel. A harmadik stratégia a diversifikáció vagy adaptáció. A hallgatóság nagyon széles körű, egy auditor egy másik auditorra reagál, fiatalokkal, szakmabeliekkel, politikusokkal beszélnek, és nem buta a hallgatóság, nem arról van szó, hogy az üzenetet kéne egyszerűsíteni. Nem szabad, hogy túl egyszerű legyen az üzenet, de fontos, hogy kreatív legyen. Audiovizuális szempontból több kép jelenje, meg, több ö, ö, ábra a számadatokról, és ehhez több forrásra van szükség nagyon fontos, hogy az új kihívásokkal is foglalkozzanak az intézményi struktúrák, az organikus struktúrát a pénzügyi intézményeknél megvizsgáltam, és nincs túl sok erőforrás arra, hogy az új kihívásokat is figyelembe vegyék. Illetve az intézményi kommunikációra sincs elég forrás. Általában egyetlen személy kezeli ezt a területet, amely a parlamenten fenntartott kapcsolatokat, a weboldalt és a könyvtárat is egy személyben kezeli. Utolsó pontom. Ugye az intézményi um, hálózat megerősítésével mindezt a polgárok felé is erősíteni lehet. Nagyon fontos eh, kutatókat, eh, think tankeket, eh, egyetemeket ebbe a folyamatba rendszeresen bevonni. Mi tudósok eltökéltek vagyunk a demokratikus értékek támogatása mellett, a jó kormányzás és a közbizalom megszerzése nagyon fontos témák. Hozzájárulhatunk a semleges tényszerű tájékoztatáshoz, és segíthetünk abban, hogy az EU finanszírozását láthatóbbá tegyük. Privilegizált helyzetben vagyunk a kritikus gondolkodás előmozdításában, hiszen a hallgatókkal évszázadok óta dolgozunk, őket oktatjuk, és nagyon fontos, hogy kevesebb fake newsnak legyenek kitéve. szakértők a blockchain technológiákban, nagy adatokkal kapcsolatban, vagy a e, fejlesztési segítségnyújtásban könnyen elérhetőek. Nem csak a, a pénzügyi intézményekre vonatkozik ez, hanem az összes intézményre, hogy nagyon fontos lenne egy szélesebb körű keret a párbeszédhez. Jelenleg jelenlegi kutatási struktúra nem teszi lehetővé a publikációk hozzáférését az átlagos polgárok számára. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm a figyelmet. Uh, köszönöm szépen, kedves professzor, hogy elmagyarázta a kutatók szerepét mindebben. Ramfúz úr következik, aki az OECD-től érkezett hozzánk. Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök annak, hogy meghívtak, és 20 évvel ezelőtt itt ebben a szakbizottságban voltam asszisztens, úgyhogy örülök annak, hogy most itt visszajöhettem. Nos, hát szerettem volna az OECD-s tapasztalataimat megosztani önökkel, hogy hogyan is kommunikáljuk a tényeket, és hogy ezt esetleg önök is felhasználhatják a mindennapi munkájukban az európai költségvetés kommunikációjával kapcsolatban. Az OECD-ben mi nem kell annyira ö, foglalkozzunk a bizalom kérdésével, nagyon ö, széles körül a mandátumunk, mi mindig ö, megnézzük a tényeket, és nagyon széles körű területeket fedünk le, az egészségügytől az oktatáson keresztül a munkaügyi helyzetig, a gazdasági politikák, és így tovább. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy igaziból hol is kommunikálunk másként, Nos, hát vannak olyan indikátoraink, amelyek nemzetközi összehasonlításban mutatják az emberek számára, benchmarkokat jelentenek ezek, és nagyon érdekli az embereket mindez. Országokat hasonlítunk össze egymással, és a bevált gyakorlatokra vonatkozik a kommunikációnk. Mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik, tehát ezt vizsgáljuk. Amikor a közvéleménnyel való kapcsolatunkat illeti, nos hát az adatok, az indikátorok a legjobb értékeink, ezeken keresztül tudunk kommunikálni. Úgy gondolják rólunk az emberek, hogy megbízhatnak bennünket, és ráadásul olyan információkat adunk az embereknek, amelyekkel tudnak mit kezdeni, ami érdekli őket, ami a kérdéseikre választ ad, és alapvetően relevánsnak érzik ezt a mindennapi életük szempontjából. Kommunikációs szempontból sokat beszéltünk a weboldalakról, a közösségi médiáról, és így tovább. Nekem az a megjegyzésem, hogy a hagyományos médián keresztüli kommunikáció továbbra is a leghatékonyabb kommunikációs forma, legalábbis olyan intézmények számára, mint mi. A Twitterünk is nagyon hatékony egyébként, nagyjából 500 ezeren követik. Ugyanakkor az embereknek az a lényege, az a lényeg, hogy az emberek értsék, hogy mit is teszünk, és hogyha ebből a szempontból vizsgálom a helyzetet, akkor a hagyományos média szerepe nem elhanyagolható. Hogyha jelentéseket kérnünk tőlünk, kérnek tőlünk, az nem azért szokott lenni, mert valaki a Twitteren olvasta, hanem azért, mert a hagyományos sajtóban olvasott róla. Tehát a médián keresztüli kommunikáció szerintem továbbra is kulcsfontosságú marad, és hát együtt kell működnünk az újságírókkal, akár tetszik, akár nem. Persze, nagyon jó a más kommunikációs csatornákkal való operálás is, de mégiscsak a leghagyományos, a leghatékonyabb mégiscsak a hagyományos média marad. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen kihívásokkal is kell megküzdenünk, és azt hiszem ez volt itt a második panel szempontjából a kérdés, és az, hogy hogyan is lehet tényeket kommunikálni, és hogyan lehet a azt az imást megváltoztatni, amit az emberek éreznek az intézményekről. Nos, hát a kérdést talán másképpen kellene feltenni, ez bizonyos fajta tények érteklik az embereket, és azt hiszem, hogy vannak aztán szisztematikusabb jellegű tények is, amelyeket meg kell osztanunk a közvéleménnyel. Például azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a csalás azért egyáltalán nem elharapózott az európai költségvetésen belül, vagy például arra akarunk tényeket azt akarjuk tényekkel alátámasztani, hogy az Európai Unió költségvetését hatékonyan költjük el. Mégis a, az emberek nagy része úgy érzi, mert megvannak a maga hiedelmei, barátaiktól, vagy akárkitől, ki tudja, honnan hallottak különböző anekdótákat, vagy a médiában féligasságokat, vagy félinformációkat hallottak, és vannak azért megbízható források is, amiket az emberek megbízhatóbbnak éreznek, mert egyszerűen közelebb vannak hozzájuk, mint Brüsszel. Én úgy gondolom, hogy nekünk nemzetközi szervezetekként a nagy kihívás az az, hogy az embereknek meg kell érteniük a szisztematikus tényeket, érveket, bizonyítékokat, el kell mondani az embereknek, hogy mi szélesebb kontextusba helyeztük az adott kérdést, és hát lehet, hogy vannak csalásra esetek, de alapvetően a rendszer jól működik, korrekt módon működik. Ez egy nagyon fontos üzenet, és itt az OECD-vel párhuzamos talán a helyzetünk. Először is van ugye egy üzenetünk, de van egy üzenet közvetítőnk is, egy harmadik szempont pedig az, hogy milyen kontextusban, milyen keretek között fogjuk bemutatni az, az üzenetet. Nézzük most először az üzenetet magát. mi akkor vagyunk sikeresek, amikor az embereknek bebizonyítjék, bebizonyítjuk az ellenkezőjét annál, amit gondolnak. Például az oktatási rendszerrel kapcsolatban ez nagyon is releváns. Amikor az embereknek vannak olyan hiedelmei, vagy olyan dolgok, amikben tényleg hisznek, hogy például az Európai Uniós költségvetéssel kapcsolatos költések, pénzek, ezek mindig olyan ködösebbek, mint a nemzeti szinten, tehát nagyobb a korrupció. Nos, hát az embereknek el kellene magyarázni az ellenkezőjét. Aztán egy másik fontos gondolat, és ezt is adatokkal lehet alátámasztani, és hát mi így is kommunikálunk. A forrásainkat, a módszerünket mindenképpen nagyon átlátható módon kell bemutatnunk, és nyitva kell tartanunk a szemünket. Például csak a német szakirodalomban hosszú-hosszú listákat állíthatnánk össze azzal kapcsolatban, hogy hány kritikus tanulmány jelent meg a mi jelentéseinkkel kapcsolatban, de mégiscsak szép lassan az évek során felépítettünk egyfajta jó képet magunkról, a kritikákat pedig nyitottan kell fogadni, és reagálni kell rájuk. Egy költségvetési intézményként, vagy költségvetési ellenőrzési szakbizottságként nagyon átláthatóan kell dolgozni, főként az adatok forrásaira vonatkozólag, és az üzenet tekintetében pedig egy külső validációra van szükség. Hogyha egy számvevőszék mm, valakit értékel, az nagyon hasznos lehet. Például a számvevőszékek egymás között is peer review jelleggel meg szokták tenni ezeket az értékeléseket. Tehát egy ilyen külső validáció, az nagyon fontos, nagyon jó, és ez is az üzenet részét kell, hogy képezze. Nézzük most az üzenet közvetítőjét, a hírnököt. Mindenképpen egy hatáskörrel rendelkező személy kell, hogy legyen. Nagyon fontos a semlegesség és az integritás. Például, hogy hogyan költik el a parlamenti képviselők a különböző ö, nekik szánt összegeket. Ez érdekli az embereket. Az emberek pedig általában a közvélemény akkor bízik egy üzenetben, hogyha olyan hiteles személy mondja ezt el nekik, akiben bízni tudnak. Fontos tehát az, hogy a megbízhatóság, ne csak megbízhatóak legyünk, hanem annak is látszunk. Ami pedig a kereteket illeti, nos, hát itt már sokat beszéltünk az első kérdésről, az előző prezentációk erre részletesen kitértek. És itt mind a két költségvetési intézmény, a számvevőszék és a költségvetés ellenőrzésű bizottság is egyetért abban, hogy ez rendben van, mondjuk, ez a költségvetés, de mégis konkrét esett tanulmányokkal, történetekkel lehet ezt alátámasztani, hogy hol volt látványos különbség az európai költségvetés vagy alapoknak köszönhetően. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy kihívás, ezzel is foglalkozni kell. Nem csak arról van szó, hogy itt van ennyi pénz, és ezt majd valahogy elköltjük, és az jó lesz az embereknek, hanem nagyon sok országban inkább úgy kellene prezentálni a dolgot, hogy mindez csak akkor lehetséges, hogyha EU-s hozzájárulást és EU-s forrásokat tudunk bevonni a folyamatba. Ettől egy kicsit szimpatikusabbnak tűnik majd az egész. És aztán nagyon fontos az is, hogy önök az európai adófizetők védelmezőiként lépjenek fel. Hát önök, végül is az önök feladata az ez, az adóforintokat, vagy eurókat önök védik, önök felügyelik, ezt kommunikálni kell tudni. Aztán ugye fontos a nyelvezet, az, hogy hogyan fogalmazzuk meg a dolgokat. Lehet, hogy itt egy kicsit túl messze megyek, de még akár a saját források, nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy saját forrás. Hát gondoljuk már ezt végig, hogy ez mit is jelent. Továbbra is ugyanazokról az adófizetők befizetéseiről van szó, csak más a költési mechanizmus, de itt alapvetően fontos, hogy a felelősségünk tudatában beszéljünk, és a mi feladatunk az, hogy jól költsük el a pénzt. Most már nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni, mert már hosszú ideje beszélek. A újságírókkal is érdemes kommunikálni, elmagyarázzuk nekik azt, hogy hogy néznek ki a technikai részek, tehát egyfajta háttértudást adunk nekik, ez a kommunikáció szempontjából igen fontos, és aztán a állampolgárokkal igazi párbeszédet kell folytatni, és ezt dokumentálni is kell, és aztán a technikai jellegű kifejezéseket magyarázzuk el mert különben az emberek nem értik, hogy miről beszélünk. Ennyi volt, köszönöm, elnézést, hogy ilyen hosszú volt. Köszönöm szépen. Üdvözöljük a bizottság képviselőjét. Szinte már minden délben találkozunk, a sajtótájékoztatókon szoktunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm alelnök úrnak is, hogy meghívott. nem akarom megismételni azt, ami elhangzott sok okosság az utóbbi egy óra alatt. Én három dolgot emelnék ki. Először is a mitoszokról, amelyek ellen küzdünk. Aztán egy általános problémáról, amely a gyakorlati munkát nehezíti a költségvetés kapcsán, hogy ugye a jó hír az az, ha nincs hír, és a harmadik hogy túl kell lépnünk a, a zérószegű játékok ö, megmérgezett légkörén, ami a tagállamokban zajlik, mint vita. Az első probléma körről. Az e- EU költségvetését mitoszok övezik, félreértések, ezek közül már többről hallottunk. Ugye az állítólag, hogy minden pénz a, magára a rendszer, az igazgatásra költődik, és hogy tele van csalással, mint az egész európai rendszer. A, az igazság ennek pont az ellenkezője. Majdnem a teljes költségvetés projektekre költődik, mezőgazdasági gazdálkodókra, diákokra, kutatókra, városokra. Ide megy a pénz és az ellenőrök az utóbbi 11 év során folyamatosan javuló tendenciát állapítottak meg. Nagyon alacsony a csalás, mikroszkópikus méretű a csalás a teljes összeghez képest, és vissza lehet kérni a pénzt, hogyha csalásra derült fény. És vissza is szoktuk kérni. Ezt kéne ugye kommunikálni. De van egy másfajta félreértés is, ezeknek egy másik típusa, az, hogy mit gondolnak az európai polgárok az európai költségvetés szerepéről általában. Egy német felmérés a következő eredményekre jutott. A költségvetésről ezt gondolják a lakosok, hogy mi, mire mennyit költünk, Ez az emberek tudatában az alányok lát, eh, kinézete. A valóság azonban itt van. Ez is egy óriási nehézség, hogy a tudás alap is hiányzik. Aztán az európai költségvetésről azt gondolják sokan, hogy az óriási. Nem ugye minden polgár számára évente körülbelül egy pohár kávé árába kerül az Európai Unió. De ha rá kattintunk erre a képre, akkor az sok mindent árul. Aztán az éves EU költségvetés nagyságrendjét látjuk, ahhoz képest, hogy a tagállamok mit adnak ki egyéb témákra, és mennyi a nemzeti jövedelmük. Aztán a másik tény, hogy az újságírók számára a jó dolog az nem hír, csak a rossz hír a hír. Tulajdonképpen 11 egyszerre a számvevőszék pozitívan értékelte az Európai Unió költségvetését. Erről megjelenik egy sajtóközlemény, amit gyakorlatilag senki nem olvasott el. Senkit nem érdekel, hogy 11 éve a számvevőszék mindig pozitív véleménnyel van az EU költségvetéséről. Ezt senki nem tudja, nem is érdekel senkit. Egy újságíró soha nem írt le ilyesmit, de amiről írnak, az az, hogy ez az EU gyorsabban küldi a pénzt, mint hogy a tagállamok el tudják ezt költeni. Ez egy már több éves híradás egy tabloid újságban. Mondjuk szerencsére ekkora hülyeség már évek óta nem jelent meg, de e, e, nyilván csak a rossz hír a hír, és ráadásul ugyan semmi köze a valósághoz, de terjed. Aztán valódi probléma, hogy bonyolult a költségvetés. Nyilván egy bonyolult költségvetés nagyon nehéz elmagyarázni, és hogyha nemzeti vitára kerül sor, akkor már csak arról szól a vita, hogy ki nyer, ki veszt, ki mennyit fizet be, ki mennyit kap. Ilyen egyszerűre próbálják le bontani a költségvetés szóló vitát. Ez eleve egy téves megközelítés, amely nagyon sok mindent ö, ö, elfelejt. Azt, hogy milyen hatásai vannak a költségvetésnek hosszú távon, ami több, mint a konkrét pénz. Mm. Mit lehet tenni? Meg lehet próbálni ezeket a hamis híradásokat mindig cáfolni. Itt egy példa erre. ahol a biztosunk megpróbált populáris médiumokon, Twitteren, egyéb helyeken röviden ellentétes információt közölni. Tehát, ha több éves a költségvetés, akkor világos, hogy, hogy a projektek is évekig tartanak a költségvetés is, és a pénzeket nem lehet egyszerre elkölteni, ez nem negatív, hanem jó dolog, hogyha fokozatos pénzköltés. Ezt próbálta a biztos egy blogon, blogbejegyzés tisztázni. Az egyik tagállami politikus azt mondta, hogy elegem van, hogy ennyi pénzt küldünk minden évbe az EU-ba, mert a tagállamom mindig 20 milliárd eurót költ az Európai Unióra. Egyfelől nem volt igaz a szám, tehát 12-13 milliárdról van szó, másrészt de biztos, hogy többen olvasták a hamis számot, a 20 milliárdot, mint az igazit, amit mi közöltünk. Hát ez egy egyszerű, bár gyakran nem elég hatékony módja az ellenállásnak. A másik módszer, hogy konkrét jó projektekről, konkrét jó történeteket kell megfogalmazni egyszerű, érthető nyelven, világosan, amiről az előző panel is kidomborított, ezzel teljesen egyetértünk, ezen folyamatosan küzdünk, hogy hogy kommunikáljunk kecsi és érthető módon. Itt van a jó történeteknek egy gyűjteménye, van adatbázisunk, és konkrét megvalósult projektekről a pozitív beszámolókat megpróbáljuk kommunikálni. Ami pedig a vesztesek, nyertesek vitában mit lehet tenni, hát meg lehet mutatni a polgároknak, hogy a pénzt mire költjük, milyen prioritásokra. És bemutatható, hogy az EU költségvetés szinte 100 százaléka, nem csak konkrétan adott kedvezményezeti csoportoknak előny, hanem hosszú távon minden polgárnak. Az EU költségvetése elsősorban a polgárokat segíti környezeti, migráció, határvédelmi projektek révén. Ezek többsége nem csak egy kis csoportot szolgál, hanem széles körét a társadalomnak, és érdekelne egy ö, ö, kedvezményezettől hallanom, hogy szerinte, ha mondjuk egy határkerítés épül európai pénzből, akkor az tényleg csak az ő előnye-e, vagy az egész belső piac előnye-e. Egy csomó dolog az egész Európai Uniót szolgálja, nem csak a konkrét célzotti kört. Végül pedig, hogy mindezt hogy próbáljuk megvalósítani. Ugye a, a célokat már felsoroltam, megpróbáljuk a polgárokat elérni, a kedvezményezeket külön elérni, mert ők tudják hitelesen kommunikálni, hogy mi történt és mi jó történt velük, hogy az a pénz, amit kaptak, hogyan teremtett munkahelyeket, növekedést, jobb környezetet, és így tovább. És sok kedvezményezett egyébként nem szívesen beszél erről, vagy gyakran nem is tudja, hogy európai pénzből valósult meg egy projekt, amelynek ő a kedvezményezetje. Kínos, de tényleg ki kell írni, hogy ez a projekt EU pénzből valósult meg, mert egyébként az embereknek fogalma sincs. és nem tudjuk a politikusokat pótolni, helyi szerepüket átvállalni. A helyi politikusoknak, és főleg azoknak a politikusoknak, akik az Európai Unióban és helyileg is előfordulnak, fel lenne a feladata, hogy ezeket a dolgokat kommunikálják, és akarják ezt kommunikálni. Az Európai parlamenttel közösen mindent én ha szeretnék megtenni annak érdekében, hogy az európai költségvetésnek van értelme, és hogy ezt kommunikálni kell. Milyen eszközök vannak a kezünkben, jó, tehát sajtótájékoztató, ezt naponta alkalmazzuk, sajtóanyagok kiadása, szociális médiumok, blogok, konferenciák, a Budget for the Future projekt, amelynek pénteken lesz az első felvonásra. Végül pedig, ez ugye közös projektünk, ezt maga a panel összetétele is mutatja, a számbevőszék, a parlament, az OECD, a tudósok köre és az Európai Parlamenttel egy hajóba nevezünk, és ezt neki így is kell maradni, hogy azt akarjuk, hogy a polgárok magunk oldalára állítsuk. Köszönöm szépen. Most Miguel úr kap szót az El pais tól parancsoljon. Hola, buenos días. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Az El pais tól érkeztem, Miguel a nevem, és itt dolgozom Brüsszelben tudósítóként, amikor azt kérték, hogy a kommunikációval és a költségvetéssel kapcsolatos ülésen kellene felszólalnom, akkor először azt gondoltam, hogy ennek nem sok értelme van, mert nem igazán írok költségvetési kérdésekről. És aztán később mégis azt gondoltam, hogy azért el kellene ezt fogadnom, mert lehet, hogy pont ez érdekli a szervezőket, hogy a az újságírók, tudósítók jobban odafigyeljenek a költségvetési kérdésekre, és elképzelhető az is, hogy pont olyan személyt akartak, aki nem igazán járatos ezekben a kérdésekben még. Nos, hát végül is elfogadtam a felhívást. Ugye nagyon gyakran az a probléma, hogy keveset foglalkoznak a költségvetésben, és ha igen, akkor szinte mindig negatív színben tüntetik fel. Ez azért is van így, mert a költségvetés gyakorlatilag nagyon előre látható, 80% a költségvetésnek, a kifizetéseknek nem igazán variálható már, tehát itt már nincsen igazán lehetőség arra, hogy változtatásokat eszközöljünk és aztán hát nincsenek is emiatt túl nagy konfliktusok, amelyek a közvéleményt is megmozgatnák. A bizottság és a parlament közötti húzavona az maximum 4-5 százalékos különbségekre mutatkozik. Ez az embereket nem igazán érdekli, ez nem eléggé gerjez feszültséget, és az embereket ezért nem fogja meg. Aztán van egy másik érdekes kérdés a média szempontjából, az az, hogy nemzeti szinten nincsen közvetlen kihatása politikai szempontból az európai költségvetésnek. Nem fog tudni mondjuk kormányokat ez megbuktatni, vagy, vagy új választásokat nem kell emiatt kiírni, ahogyan egyébként nemzeti szinten ez megtörténhetne. Lehet, hogy kicsit késnek esetleg a kifizetések, hogyha problémák vannak, de azért nem látványos és nem azonnali a politikai hatása. Ami a lefedettséget illeti, hát igen, igaz, talán más adminisztrációk szempontjából is elmondhatnánk ugyanezt, vagy a privát szférában is ki lehetne mondani ezt. Igaziból akkor van szó ezekről a kérdésekről, ha válság alakul ki mondjuk amikor a, az élelmiszeriparban van valamilyen probléma vagy botrány, ami kirobban, akkor az emberek elkezdenek foglalkozni vele, egyébként pedig nem. Nos, hát ugyanez a helyzet. Igaziból a öm, repülőgép társaságok is nagy rész pontosan működnek, és olyankor kerülnek a, az újságok címlapjaira, vagy a esti fő műsoridőbe, amikor valamilyen nagy botrány vagy nagy gond volt. A no news, good news, tehát ha nincsen, nem történik semmi, az jó, olyankor nem beszélnek ezekről a kérdésekről. Éppen ezért ez azért a nemzeti adminisztrációk és parlamentek szempontjából is ugyanígy működik. Bárki megnézi a hazai sajtót, akkor azt látjuk, hogy amikor korrupciós ügyek vagy botrányok ö, ö, robbannak ki, akkor ezzel sokat foglalkozik a média, de az egyben nem jelenti azt, hogy az egész ország csupa korrupt politikusból állna. Nos, hogyan lehetne jobban kommunikálni? Én azt gondolom, hogy itt nagyon jó specialisták szólaltak már fel, én talán a másik oldalról szeretném megvirágítani ugyanezt a kérdést, és a következő javaslatokat fogalmaznám meg. A koherenciára kell odafigyelni az üzenet tekintetében, mert mi újságírók néha azt látjuk, hogy nem eléggé koherensek az üzenetek az intézményekből, például 2019-es költségvetés a migrációra fog vonatkozni, aztán másnap azt halljuk, hogy a 2019-es költségvetés a fiatalokra fog figyelni. Igaziból mind a kettő esetében minimális arányszámokról beszélhetünk, mégis ez egy kicsit optimista jellegű üzenet lenne, mondjuk Lesbos szigete számára ez egy fontos üzenet lehet. És akkor az emberek megkérdez, felteszik maguknak azt a kérdést, hogy mégis hol van ez a rengeteg pénz, amiről Brüsszelből ígérgetnek. És ugyanakkor az északi országokban pedig azt mondják, hogy hát ez semmi, ez nem, ez nem elég pénz, és igaziból semmi sem változik, Tehát az üzenet magyarán szóval nem koherens, egymással ellentmondásos üzenetek alakulnak ki, és ebből kifolyólag aztán minden egyes közvéleményben másként reagálnak erre. Például az euroszkeptikusabb közvéleményekben azt gondolják, hogy Európában egy ilyen borzalmas szörny szülöttet hoznak éppen létre, ami az összes pénzt felügyeli, és mindent az irányítása alá akar vonni. Máshol viszont pont az ellenkezőjét gondolják az euról, hogy egyszerűen Európai, az Európai Unió nem tesz eleget, nem képes a gazdasági fejlődésre hatni, vagy munkahelyeket teremteni, vagy a migráció problémáját megoldani. Másrészt pedig fontos az, hogy ne, ke, ne keltsünk az emberekben hiába való a képeket, tehát ne gondolják azt az emberek, hogy majd az EU mindent megold, az Európai Bizottság nem egy kormány, Jean-Claude Juncker is ezt mondta, és az európai költségvetés egyébként nem nemzeti jellegű költségvetés, úgyhogy egészen másként is működik, tehát próbáljuk meg a valóságot kommunikálni, mert különben csak frusztrációk vagy bonyodalmak alakulnak ki, és az emberek nem látják tisztán a helyzetet. A kommunikációs politika vagy a stratégia mindenképpen a politikusokat kell, hogy kövesse, a politikai tevékenység kell vezesse a közvéleményt, és nem fordítva. A korábbi panelekben is hallhattuk, hogy nagyon nagy munkát végeznek a különböző intézmények, és nagyon profi csapat dolgozik itt, de mégiscsak mindennek a politikai szint mögé kellene beállnia. Tehát nem szabad, hogy a kö, a köz, tehát hogy a, kö, a, az adminisztráció átvegye a vezető szerepet. Ezt láthattuk a Magyarországgal kapcsolatos vita során is, vagy a pénzügyi válságot is említhetném ebből a szempontból az eurozóna kapcsán. Az emberek tudják, hogy ki ö, Trisé, vagy Drági, vagy a Trojka, és ez nem azért van, mert Drági állandóan a Twitteren ö, kommunikál, hanem, ö, és nem is azért van ez így, mert jobban kommunikálnak, mint ö, mi, vagy itt a parlament, ö, mégis mindenki tudja, hogy a Trojka az kicsoda. Azért, mert ö, a, az Európai Központi Bank, vagy a Trojka döntései konkrét hatással voltak az emberek életére, ami következményekkel járt. Éppen ezért Sánchez professzorral egyetértek, az intézményeknek olyan kommunikációs politikát kell foglal, ö, megvalósítania, ami szinte, tehát ami, ami mentes mindenféle tűzijátéktól, vagy nagy üzenetektől, és inkább nagyon pontosan a tényekhez kell, hogy ragaszkodjon. A, az, ün, az üzeneteket inkább a sajtóból kell, ezen keresztül kell kommunikálni, és intézményi szempontból az átláthatósága fontos, és a tények ismertetése, és aztán majd ezeken keresztül az emberek eldöntik, hogy hogyan is gondolkodjanak. Nem kell itt klikkeket generálni, mert különben csak a fake news terjed még inkább, persze itt most egy hiteles forrásból származó, de mégiscsak fake news lenne ez a közvélemény ugyanis nem tud igazán különbséget tenni a hivatalos tájékoztatás és a nem hivatalos források között, és innentől kezdve nem fognak bennünk bízni, éppen ezért az intézményeknek a legfontosabb feladata nem az, hogy minél több követőjük legyen, hanem az, hogy az emberek bízzanak bennük. Köszönöm. Köszönöm. Ö, Szeller kollégak most egy percben szólt, két percet kérek. köszönöm a sok jó inputot, ezeken majd elgondolkodunk. Az arany középút nem létezik, ezt tudjuk. Valószínűleg sok út létezik, Költségvetési Ellenőrző Bizottság számára azt szűrném le, hogy munkánk alapja az Európai Számvevőszék jelentéseinek elemzése. A számvevőszék ugye ezeket rendszeresen megjelenteti, és ezzel együtt mindig egy sajtónyilatkozat is megjelenik. Ezzel az újdonsági, újdonság hatását azonnal le is lövik, tehát és akkor csak utána következik a számvevőszéki ellenőrző bizottsági vita, ami már a, az érdeklődés hátterébe kerül. Az újságírókkal való viszonyban szerintem az európai képviselő abból indul ki, hogy az európai újságíró tudja az itteni alapviszonyokat. Ezt viszont otthon már nem várhatjuk el. Berlinben végeztünk egy felmérést, ott volt a parlament bizottság képviselője, több mint 30 helyi elismert újságírót kértünk, hogy vegyen részt benne, és nagyjából semmit nem tudtak az Európai Unió folyamatairól. Annyit nem tudták megmondani, hogy ki a tanács elnöke, a parlament elnök két még Martin Schulznak gondolták, pedig már rég nem ő volt, és így tovább, tehát ilyen szinten álltak az újságírók. És ezek után, hogy még itt a parlamenti meg intézményközi eljárásokról, hogy tudjanak legalább az újságírók, hanem is az olvasók, az ugye eléggé ö, vágyálom. Ebből kell kiindulni. A helyi újságíró nem volt hajlandó velem egy témát feldolgozni közösen, és négy órámba került, míg elmagyaráztam neki, hogy miről van szó, pedig ő már megírta volna a cikkét tíz perc után. Három percnél tartunk. Igen, de ez is nagyon fontos. Itt a parlamenti munka is egy elefánttoronyhoz hasonlít. Több bizottságban dolgozom. Tegnap volt egy jelentésünk, ahol a regionális bizottságban a számvevőszéki jelentések alapján értékeltük a regionális programokat, és az előadói ezen témáknak nem ismerték a számvevőszéki jelentéseket, amelyek az ő témájukról szólnak. Tehát itt tartunk a széttöredezettségben. Köszönöm szépen. Két dolgot mondanék, mondja az elnök Efhajsz kolléga egy aszeptikus intézményi kommunikációt várna el. Most az első panelhez képest most megpróbáljuk ö, ö, a jót kiemelni, a jó stratégiákat megfogalmazni, ez egy jó fogalom volt, ezt felkarolnám, aláhúznám. Látjuk, hogy mi a probléma, de a jó hír elterjesztése és akkor majd Lazaro urat fogom szólítani, ez az is hozzátartozik, hogy a számvevőszék már egy metodológiai módszert építsen fel arra, hogy hogyan befolyásolja a, a közvéleményt, nyilván valós adatokkal, de, de ezt át kell gondolni, hogy hogyan kommunikálunk, nem csak spontán kell ennek megtörténnie. Volvanónak adom vissza a szót. Több felszólásnak nem tudok helyet adni, mert mindjárt szavaznunk kell. Tehát Volvan alelnök úr összefoglalná a mai vita tanulságait számunkra? Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek, tudom, nincs időnk. A szakértőnket sem akarom feltartani, meg a szavazásra érkezett kollégákat sem. Nagyon izgalmas vitát folytattunk, és a következő gondolatok maradtak meg bennem. Nehéz időket élünk, populizmus, hamis hírek, fake news idejét, az érzelmek politikáját. Ez a mi kommunikációnkat is át kell, hogy alakítsa. Ez egy bonyolult dolog, és a költségvetés pedig különösen bonyolult, csak kommunikálható, csak eddig, vagy legalábbis így volt. Ezért a, az egyes polgároknak, közösségeknek azt kell kommunikálni, hogy ez a költségvetés, a ti költségvetések, nektek fogalmazódnak meg belőlük projektek, ti vagytok a haszonélvezők a polgárok általában, ezt kell hangsúlyozni. Úgy érzem, hogy eh, noha a problémát minden intézmény tudja, ezt a vitát intézményközi módon is, meg intézményenként is folytatni kell. Léptünk előre, de még nagyon sok teendő van, de egy pár jó gondolat megfogalmazódott ehhez. Köszönöm szépen, köszönöm valamennyi szakértőnknek, hogy eljöttek, tartjuk majd a kapcsolatot. További jó munkát kívánok Önöknek, most folytatjuk a napirendünket. A négyes napirendi pontot ö, fogjuk most megkezdeni. Thank you so much. Ich möchte, ja, danke, danke. Ich möchte aufrufen den Tagesordnungspunkt 4. Bitte nehmen Sie Ihre Abstimmkarte. Vegye mindenki a kezébe a szavazókártyáját. Interim jelentés a több éves pénzügyi keretről témában szavazunk. Ayala Sender asszony a téma előadója, és Geb, Gebhandi úr. Ki kíván önök közül megszólalni? Senki? Jaj, de jó. Akkor szavazunk. Ja. Wir haben eine ungewöhnliche Voting List mit zwei, Rapport mit zwei unterschiedlichen... Két, néha egyes módosító kapcsán a két eladó mást javasol. Lehet, hogy nem működött ez az együttműködés eléggé jól. Egyes módosító mellette ellene. Na, akkor elektronikusan nézzük meg az egyes módosítót. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Még két kolléga nem szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes, szóbeli módosítóval nem látok ellenkezést, hogy ezt ne fogadjuk el. Kettes mellette. Ellene ellenőrizni kell. Amendment, ah? With oral amendment. Hmm. If nobody opposes. Yeah. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös mellette. Ellene. Elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Elutasítottuk. Hetes. Két részben. Első rész mellette. Ellene nem volt egyértelmű. Első részről géppel is kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást a 7 per 1-ről. Lezárom. 10-9 szerelemre elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette, ellene elutasítottuk. 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene. Ezt ellenőriznünk kell. Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. Tízesről szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítva. 11-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás, ezt ezt is ellenőriznünk kéne. 11 per 2. Géppel szavazunk. Lezárom az ellenőrzést, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellett, ebben nem szavazunk róla. Ja, nem kell, mellette, ellene tartózkodás, ah. elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10 ellenőrzést kérnek. Jó, 15-ösről szavazunk újra géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette, ellene elutasítva 17-es szóbeli módosítóval, Nincs senkinek felszólalni valója? Akkor elfogadjuk? Mellette, mellette, mellette? Ön ellenzi a szóbeli módosítót? Akkor a módosító nélkül, 17-es módosító nélkül, mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell. Tehát szóbeli módosító nélkül szavazunk a 17 hetesről. Nem látható igazán, amikor nagyjából. Hát bizony, szavazat egyenlőség, tehát elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett, ja nem, arra nem szavazunk, bocsánat, hogy mégis, 20-as mégis mellette mellette, ellene, elutasítottuk 21-es, mellette, ellene, elfogadtuk 22-es mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű. 22-esről géppel kérek szavazást. Szerintem elutasítottuk, de még kiderülhet, hogy nem. 22-est ellenőrizzük. Elfogadtuk. 20, a hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett nem kell róla szavazni. 23-ast vitatják. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 27-est ellenőrizni kívánják, tessék. 27-esről szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-ről nem szavazunk, 32 mellette, ellene, elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mell visszavonták, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 39-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 39-es, nem egyszerre jelezték, 39-es géppel szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 38-ast is ellenőrizzük, tessék, 38-as szavazógéppel. Lezárom a szavazást egy ember nem szavazott, aki szavazhatott volna. Kivételesen kérhetném a 39-es újra szavazását, mert összezavarodtunk. 11-9 volt az eredmény, és, és ha én, én követtem el a szavazáskor hibát, és ha az enyémet jól adom le, akkor 10-10 lenne az eredmény. Vagy 11 volt az eredmény? Hát akkor nem számít. Elutasítottuk a 38-ast, így is úgy is, 40-es, ről nem szavazunk. 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 44-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrzést igényel a 44-es, kérem szavazzanak kártyával. Lezárom, elfogadtuk. 45-ös három részben szóbeli módosítóval. Van a szóbeli, de van, van a, van a szóbeli módosítónak ellenzője, akkor már csak két részről kell szavazni. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. A második részt ellenőrizzük. Elnézést, azt hiszem megvan a nagy többség, csak én nem jól láttam. Igen, 14-2 arányban elfogadtuk. Jó. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-esről nem szavazunk, 40, de mégis 7-es, 47-es mellette. Nem, vagy mégis, mégsem. Ah, na. Jó, 48-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 50-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás, Szerintem elutasítottuk, de nem volt egyértelmű. 51-est ellenőrizzük. 51-es. Szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrzést igényel az 54-es. 54-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, szavazat egyenlőség elutasítva 55-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 58-as szóbelivel, van-e bárkinek vaj a szóbelivel, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene tartózkodás Elfogadtuk. Most név szerinti szavazás következik az egész vélemény, módosított véleményről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy nagy, szép többséggel. Gratulálok az előadóknak. I put to the vote the report of... A következő jelentés tervezet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról úr jelentése. Szeretne szót kérni a jelentéstevő? Nem, akkor elkezdjük a szavazást. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt gondolom elutasítva, de ellenőrizzük a 19-es módosítót. 19-es módosító. Lezártam a szavazást, elfogadva lassú a gép, sajnos. Elnézést mondja az elnök. Elfogadva, mondja az elnök. Rejected, yeah. I'm sorry. I'm sorry. The confusion is now to- not yet total, but it will... Elnézést, elutasító nem teljes még a káosz, de majdnem, mondja az elnök. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizhetjük a 23-ast? Elutasítva azt gondolom. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítva 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os visszavonva, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4 mellette ellene tartózkodás ellenőrizhetjük a négyeset? Lezárom a szavazást. Azt gondolom elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hat mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hét mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolc mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilenc mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilen- a tízes visszavonva. 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene. Ellene még egyszer, akkor elutasítva. Sark úr, megváltozott a játék, a 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A teljes jelentésről szavazunk, megnyitom a szavazás, név szerinti szavazás. Nagy többséggel elfogadva, köszönöm szépen! A következő a regi eh, véleménytervezete. Hoffman asszony a jelentéstevő szeretne -e szót kérni? Hoffman asszony szeretne -e szót kérni? Nem. Akkor elkezdjük a szavazást. Szóbeli módosító 1. Erről szavazunk mellette, ellenet tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, Kettes szóbeli mellett ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizhetjük a 22-est? Azt gondolom, hogy elutasítva, de a többség nagyon szoros. Elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizhetjük a 23 23-ast, a 23-asról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette ellene ellenőrizhetjük a 33-asat, megnyitom az elektronikus szavazást a 33-asról. Lezárom a szavazást, elfogadva. 34 mellette, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50 mellette ellene ellenőrizhetjük az 50-est? Ellenőrizhetjük az 50-est? Lezárom a szavazást, elutasítva. 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 55 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 56 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 57 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 58 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizhetjük az 58-asat? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60 mellette visszavonva, 61 A 66-os következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 67 mellette. 66-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük a 67-eset is. Lezárom a szavazást, elutasítva. 68 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 70 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 72-eset, elfogadva. Elnézést javítja magát az elnök, elutasítva. Nem látom a színeket. 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77 visszavonva, 83 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84. Az előzőek visszavonva. 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2-es mellette, 3-as mellette, mellette ellene ellenőrizzük a hármasat. Elfogadva. Négyes mellette, ellene, ki van ellene, ellene, ki van, ki van ellene, ellenőrizzük. Nagyon nehéz látni mindezt előre. Elutasítva. Ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hat mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hét mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizhetjük a 10 eset? Elutasítva. 11 mellette ellentartózkodás elfogadva, 12 mellette ellentartózkodás elutasítva, 13 mellette ellentartózkodás elfogadva, 14 mellette ellentartózkodás elfogadva, 15 mellette ellentartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás ellenőrizhetjük a 16-ost? Lezárom a szavazást. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodást elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az elsőfogadási indítványról szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. So, yeah, yeah. I, yeah. And it is, One missing, one still missing. Még egy szavazat hiányzik. Még nem szabad kihúzni a kártyát, Carlos. Még mindig hiányzik egy. 16 mellette egy ellene. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Lassan a regi meghosszabbított karjává válunk. Én ezt egy kicsit furcsának találom. Ja, weil wir die Budget Control Sicht einbringen, wenn wir es nicht tun, tut sicherlich kein anderer. Hogyha mi nem visszük bele ebbe az ellenőrzést, akkor ezt nem fogja megtenni senki helyettünk. Ezzel elérkeztünk a szavazás végéhez. A következő napi rendi pont az Európai Számvevőszék külön jelentése a vámügyi informatikai rendszerekről. Nagyon sok a késlekedés. Üdvözölni szeretném Lindström asszonyt, a számbevőszék illetékes tagját, Ali úr jelentést jelentéstevőnk, Lindström asszony, parancsoljon, üdvözöljük. Vielen Dank, Frau Dr. Ressler. Uh, good morning. I'm jó napot kívánok! Nagyon örülök annak, hogy itt vagyok, és hogy a különleges jelentést bemutathatom az IT rendszerekkel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy vajon hol történhettek hibák. Egy rövid bevezető után majd elmagyarázom, hogy mit ajánlunk, és ez, azzal kezdeném, hogy elmagyarázom, hogy miért pont ezt a témát választottuk. A meglévő vámrendszerek IT rendszerének modernizációja nagyon fontos az EU-s közös vámkódex megvalósítása érdekében, a gazdasági növekedés és a kereskedelem politika támogatása érdekében. Ezen keresztül jobban be lehet szedni az Európai Unió saját forrásait is, és az adatelemzés is egyszerűbbé válik. Természetesen végül, de nem utolsó sorban az Európai Parlament kérte is az Európai Számvevőszéktől, hogy ezt a programot megvizsgálja. Elképzelhető, hogy ez inkább egy szűken vett audit, de ugyanakkor ezen keresztül azért a nagyobb infrastruktúrális beruházások az információtechnológiába szintén betekintést kapnak. Nos, megvizsgáltuk azt a kérdést, hogy vajon a program és a vonatkozó a rendeletek megvalósítása érdekében a meglévő um, információtechnológiai rendszer megfelelő-e vagy sem. Másrészt pedig elkezdtünk gondolkodni azon, hogy a 2021-ben kezdődő új vámpolitika szempontjából a információtechnológiai infrastruktúrák milyen képet mutatnak. A modernizáció irányába, megmutatom, hogy milyen lépéseket tettünk. 2003-ban az Európai Bizottság kimondta, hogy mik a célok, egyszerűbb, papírmentes környezet kialakítása a vámhatóságok és a kereskedelem számára. 2008-ban az új modern vámkódex megvalósítása érdekében történtek az első modernizációk 2013-as célkitűzéssel. Ugyanakkor a modernizált vámkódexet még nem alkalmazták, ez azért is volt így, mert az információs rendszer nem volt eléggé fejlett, és 2013-ban egy új vámrendszer kialakítása mellett történt döntés, amely 2020-ra vonatkozik. Tehát látjuk azt, hogy már vannak bizony késések. 2014-ben a Customs 2020 program keretén belül az információtechnológiai modernizációs program megkezdődött, 900 millió eurót költöttünk az információtechnológiai rendszer kiépítésére. Természetesen más területen is voltak azért még tagállami jellegű befizetések és források. Megvizsgáltuk azt, hogy ez a program hatékonya vagy sem, és nézzük meg most, hogy miket találtunk. További lemaradásokat. Az auditunk során kiderült az, hogy 2020-ra nem lesznek készen a megfelelő rendszerek, és itt például az egyszerűsített eljárásokra gondolok a kereskedők számára, akiknek inform, internetes hozzáférést akartunk biztosítani, és elkerülve ezzel a helyi szintű ellenérzéseket. Vagyis a késések miatt a bizottság azt javasolta, hogy az IT-rendszer bizonyos részeinek a modernizációját toljuk ki 2020-ra, vagy 20, 20 sem működhet, ennek is megvannak a kockázatai, és ezzel tovább tolódik a papírmentes vám igazgatás, tehát gyakorlatilag 20 éve tologatjuk ezeket az időpontokat. A kérdés a következőképpen ragadható meg. Mi az, ami nem működött? Miért alakultak ki ezek a késések? Hát valószínűleg egymással összefüggő három okot találtunk. Egyrészt a projektek állandóan változó hatáskörökkel működtek, például eh, egy egyszerű, harmonizált eh, rendszert eh, szeretnénk létrehozni, ugyanakkor, amit könnyű kitölteni, ugyanakkor ezt a formanyomtatványt különböző adatbázisokhoz kell majd hozzá kapcsolni, ami nehézkes. Másrészt a bizottság és a tagállamok együtt adták volna a forrásokat, de ez együtt is kevés volt, nem csak az anyagi forrásokra gondolunk, hanem az emberi erőforrásokra. A bizottság megkapta a plusz forrásokat, de hát a tagállamok részéről ez nem történt meg. Harmadsorban egy igen komplex, több szintű kormányzási struktúra, nagyon sok bizottság egyetértett bizonyos projektekben, de néha volt, hogy akár 7 hónapot is várni kellett a formális döntésre. Ezen kívül pedig az is látványos volt, hogy a bizottság nem, tájéko- nem adott megfelelő tájékoztatást, tájékoztatást az összes érintett félnek megfelelő időn belül a késésekkel kapcsolatban. Nézzük most azt, hogy mi mit is ajánlunk. Az Európai Bizottság elfogadta az összes ajánlásunkat. Az első ajánlásunk a következő programra vonatkozólag a pontos és mérhető célkitűzések megfogalmazása, és minden egyes IT rendszerre vonatkozólag pontos, precíz leírásra van szükség, menedzsment jobb programozás érdekében. Harmadsorban pedig azt javasoljuk, hogy a bizottság a tagállamok között és a tagállamokon belül is egy egységes rendszert javasoljon, és ne az egyes tagállamok külön-külön készüljenek fel erre. Így talán egy méretgazdaságosságot is el lehet érni. Negyedsorban egy, á, egy gyorsabb döntéshozatalra felkészülendő közös kormányzásra van szükség, és ötöt sorban pedig egy gyors és átlátható ügyintézés és jelentéskészítés. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Dank, ich habe den Bericht gestern Abend mit großem Gewinn gelesen. Dankeschön. Uh, unser Berichterstatter ist der Kollege Ali Kollege, kíván megszólalni. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a vám hatóságok igen fontos szerepet töltenek be az Európai Unió saját forrásainak biztosításában. 2017-ben ez több mint 20 milliárdot tett ki, és ez nagyjából 50%-át teszi ki az Európai Uniós költségvetésnek. Természetesen ugyanakkor a vám ellenőrzések más fenyegetettségek ellen is védik a tagállamokat, ezért fontos az információtechnológiai rendszerek modernizációja, releváns megállapítások és ajánlások születtek a számvevőszék részéről. Nagyon örülünk éppen ezért ennek, ugyanakkor a bizottság néhány apró kivétellel elfogadta ezt a különjelentést, az Európai Bizottsághoz azért lenne néhány kérdésem a jelentésből fakadó információk tükrében. Egy olyan programról beszélünk, amely már 1991-ben kezdődött, és a következő MFF során életbe lép majd az új VAM program is, 950 millió eurós jelenlegi áron kalkulált támogatásról van szó, és biztosak akarunk lenni abban, hogy az implementáció megvalósul, és mindezt teljes hatáskörrel és a pénzügyi források betartásával meg lesz. Nem is értjük azt, hogy miért van több éves pénzügyi keret, amely szinte állandóan késésben van, az indikátorok, a célok, az időbeosztás kell, hogy szerepeljenek a tervezetben. Néhány éven belül várjuk a következő MFF életbelépését, és ezzel kapcsolatban lesznek olyan programok, amelyeket most indítunk be. Csalás ellenes program, fiskalitási program, aztán itt van a migráció és a határkezelés integrált rendszere, amely szintén támogatja a vámellenőrzéseket. Tehát mindezek a programok gyakorlatilag szinergiákat fognak alkotni, akkor hogy lehetséges az, hogy ezeknek az egyik részét ennyire későn valósítják meg? Valószínűleg ennek is rossz hatása lesz a többi program megvalósítására. A célok mindenképpen az európai hozzáadott értéket kell képviseljék, illetve teljesítmény alapúnak kell lenniük. A több éves pénzügyi terv 2017-ben indul, 2025-ig tart, amikor az integrált projektek megvalósulnak, és az egész rendszer működőképessé válhat. Mikor valósul mindez meg? szeretnénk, hogyha ez legalább a következő MFF vége előtt már megtörténne. És végül lenne egy utolsó kérdésem az EK-hoz. A rendeletek értelmében a tagállamok 20%-át a beszedett vámoknak beszedési díjként megtartják, de vajon ez a 20 százalék adminisztratív költségként fogható-e fel, és egyáltalán elégség, nem elégséges-e ahhoz, hogy az implementációt az IT-rendszer tekintetében megvalósítsák a tagállamok. Nem tudom, hogy ez így van-e. Ezen a kérdésem. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Ich habe auch ein paar Fragen. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez a téma nagyon izgalmas. Lindström asszony állapította meg, hogy a bizottsága a késésekre a jelentéseiben egyáltalán nem hívta fel a figyelmet, és ebből adódóan valószínűleg nem is nagyon veszi komolyan. A 2020-as programok kőbevésetnek tűnnek, és úgy tűnik, hogy mindenki szeretné elfelejteni a múltat. Ez a bizottsági jelentéseknek a megbízhatóságának a kérdését veti föl. A bizottságnak fel is tettem ezt a kérdést, olvastam a válaszukat. Volt aztán egy kérdésem a számvevőszékhez, hogy a késések költségét mennyire becsülik a gazdaság szempontjából, az, hogy a vámrendszer teljesen digitális alapokon álljon, mennyibe kerülne, illetve az át nem állás, a késedelem mennyibe kerül. Ha kemény Brexitre kerül sor, akkor nagyon bánni fogjuk, hogy nincsen megfelelő számítógépes vámrendszerünk, mert kezelhetetlenek lesznek az adatok, a változások. Szeller úr szinte számból vette ki a témát. Tegnap a BBC parlamenten eh, Brexitet követtem, Brexit vitát követtem, és úgy tűnik, hogy nincs változás. A gazdaságból egyre elkeseredettebb eh, segélykiáltások hallatszanak, hogy valami racionalitást vigyetek a dologba. Itt nem csak a kívülről jövő áru tömegeket kell kezelni, hanem például több száz, csak most német cégről beszélek, több száz cégnek a működését fogja ez ellehetetleníteni, amelyek a just-in-time rendszer alapján működnek. Ha adhok vámellenőrzések lesznek, akkor ezek a cégek ellehetetlenülnek. Nem szeretném elképzelni, hogy ez hogy néz majd ki, és hogy hogy lehet ezt eh, majd értelmesen kezelni. Minden évben elhangzik, hogy az európai költségvetés bevételei csökkennek a Brexit révén. A vám eh, tételek azonban majd bevételt jelentenek, és a tagállamok eh, ö, rá kell venni, hogy csak 20%-ot tartsanak vissza a vámbevételeikből, és ha 80%-ot átadnak az EU költségvetésnek, akkor már ki is van egyenlítve a költségvetési lyuk. Hensel asszony, a Brexit főigazgatóság. Bocsánat, nem láttam uram először ön. Későn jelentkeztem. Elnök asszony, köszönöm a szót. a német pénzügyi közigazgatásban dolgozom, és már az nehéz, hogy Németország szerte egységes adórendszert tartsunk fönn. Pontosan el tudom képzelni, hogy mennyire nehéz lehet, nehéz lehet majd egy egységes európai működő vámrendszert kialakítani. Ettől függetlenül szükség lenne rá, mert szükség van az Európai Uniónak saját forrásokra, de mindez a tagállamokon múlik. Öttinger úr a legutolsó meghallgatáson azt mondta, hogy ha az a saját részét a tagállamoknak tovább csökkentjük, akkor ellen fognak állni. Ezért kérdezem, hogy mit lehetne a tagállamokon belül tenni valamit, annak érdekében, hogy meglegyen a készség erre, és hogyan lehetne ezt gyorsan elérni ráadásul. A parlament ideiglenes köztes jelentésében, az Olbricht Toma jelentésben benne van ez a kérdés, a tagállami részesedés csökkentése benne van, mint terv. Ráadásul frakciók fölötti ö, javaslat ez. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm a számvevőszéknek először is a beszámolót. Jó konstruktív együttműködésünk volt a számvevőszékkel. A bizottság elismeri, hogy késedelmek voltak, most eh, a Union Customs Code, a vámkódex kérdése foglalkoztat minket, ami 2016 óta él, és azt mondja ki, hogy 17 transeurópai IT rendszer működik, illetve 17-et kell fenntartani. Le vagyunk maradva tehát a folyamatban. A tagállami együttműködést mi komolyan vesszük. Különösen a gazdasági szereplőkkel valót. És intenzíven egyeztettünk velük, annak érdekében, hogy a késések csökkenjenek. Sajnos az eredeti modernizált vámkódexre vonatkozó javaslatok és az IT rendszerek kiépítése között ütött be a gazdasági válság. Egyes tagállamokat ez ledöntött a lábáról, és el kellett fogadnunk, hogy ö, az eredeti időterv nem működik. ...2016-17-ben végeztünk egy új felmérést, egy úgynevezett reality checket, amely alapján átterveztük a projekteket, és egy realistább kép alakult ki a tekintetben, hogy mi érhető el 2020-ig, és mit vagyunk kénytelenek mégis elhalasztani. Ön is említette, hogy a tagállamoknak javaslatot fogalmaztunk meg, hogy a VAM kódexet eh, még idén fogadják el, a tanácsnál és az inkónál van az ügy, az ugyanis, hogy hogyan lehetne ambíciózusan ugyanakkor mégis realisztikusan végrehajtani azt. A számbevőszék javaslatait mind elfogadtuk, alkalmazzuk, és ezek közül néhány már a következő költségvetési időszakra vonatkozó tervünkben szerepel is. Például azok a célok, amelyeket megfogalmaztunk a következő időszakra, között ott van a Reform Measurement Framework, illetve a jelenlegi vám projektek, vám programok, programok megújítása is. A képviselő kérdésekre, ha válaszolhatok, azt mondanám, hogy 950 millió eurót költött, javaslunk a következő időszakra, a Szenát programra már csak azért is, mert a jelenlegi programnak, ahogy a számvevőszik is rámutatott erre, az volt a fő baja, hogy kifogyott az eszközökből, és fontos rendszerek felállítása maradt így el. Az import control rendszert is meg kell újítani. Van egy meglévő rendszer, de meg kell újítani. És a vám igazgatóságokat helyzetbe kell hozni, hogy elemzéseiket, a határokon miért statisztikai adatokat magasabb szintre tudják fejleszteni. Elfogytak a pénzek a jelenlegi programban, ezért gondoljuk úgy, hogy a következő programozási időszakban ennek a témának több pénzt kell kapnia. A számítástechnikai rendszerek úgy működnek, hogy minden újonnan kifejlesztett technológiának van egy fenntartási, aztán pedig leépítési, átállási és persze fejlesztési költsége is. Tehát amikor rendszereket fejlesztünk, és tíz ilyen rendszert fejlesztünk, akkor ezeknek már a megszűnésével, az együttműködtethetőségével, a fenntarthatóságával is számolni kell, amikor a költségeket tervezzük. A második kérdés a programokra vonatkozott. Igyekszünk elkerülni az átfedéseket a programok között. Viszont a késedelmek az egyik területen késedelmeket okoznak a másik területen is. A vám rendszerek számítástechnikai átalakítása az adórendszerek adóbeszedés digitalizációjával kéz a kézben halad, és az úgynevezett non-intrusive detection equipmentek a fejlesztése és emiatt késedelmet szenvedett, de reméljük, hogy ezeket be lehet hozni és az egyik program nem fogja a másikat késleltetni a jövőben. A bizottság, hogy miért nem írta bele a jelentésébe a késedelmeket, vagy nem domborította ki őket elég nos, ö, igen, ez elismerem hiba, de talán azért volt így, mert 2017-ben a Reality Check révén úgy éreztük, hogy ezek a késedelmek kezelhetők lesznek. Mert most már jobban, pontosabban tudjuk, hogy az egyes késedelmek miért alakultak ki, hogyan szüntethetők, meg hogyan orvosolhatók. Brexit ügyben, hogy milyen hatása van, lehet a Brexitnek a vámügyi fejlesztésekre, és viszont a késedelmeknek egyelőre nincs mérhető kára. A vámeljárások ö, papíron zajlanak részben, amit nem tudunk elektronikusan lebonyolítani, azt papírra tesszük át. De ezeknek is bejáratott rendszere van. Más kérdés, hogy a modernizált vámkódex alapján fejlesztett e-ügyintézés mindenképpen egyszerűsítené a jelenlegi rendszert. De nagyon nem mindegy, hogy milyen Brexitre kerül majd sor. A Brexit jellegétől függően teljesen más hatásokkal kell számolni, és mivel ez még lebeg, ezért a hatásokat sem tudjuk igazán elemezni. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Visszatérnék egy pontra. Hogyha a kemény el, e, számolunk, akkor ez azt jelenti, hogy egyik napról a másikra szükség lesz a vámhatóságra? Mivel ez a rendszer nem létezik, mi történhet adott esetben egy kemény Brexit esetében? Azt gondolom, hogy ez a kérdés mindenkit érdekel. Ez egy nagyon nehéz kérdés. A Task Force 50-nek kellene ezt a kérdést intézniük. Azt gondolom, én ebben a témában nem tudok nyilatkozni. A kérdés az, hogy melyik szenárió valósul meg, milyen lesz a Brexit, milyen Brexit lesz októberben, novemberben, lesz majd tanácsülés. Szívesen visszatérünk majd ezekre a pontokra, hogyha már világosabb a kép. Köszönöm. Akkor majd még egyszer meghívjuk ide. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Ami az első kérdést illeti, azzal kapcsolatban, hogy a tagországok 20%-át megtarthatják a vám beveléteknek, és 80% a költségvetésben meg, a begyűjtési költségek a tagországi kiadások lefedésére elég, elégséges lenne a vámrendszerek kialakításához, ami pedig a bizottsági információt illeti és a bizottság ezt a tagországoktól kapta, tehát mindez a tagországi válaszokra támaszkodik. Mi nem végeztünk auditot a válaszok kapcsán. Nem auditáltuk a tagországi válaszokat. Holnap újból eljövök ide, és mm Bemutatom majd a, a szemevőszék véleményét a saját forrásokról a következő MFF kapcsán, és akkor erre visszatérhetünk. Ez volt az első kérdés. A második kérdés a Brexit-tel kapcsolatban a bizottság erre már tulajdonképpen reagált. Meg kell várjuk a tárgyalások végét, jelenleg nem tudjuk ezt a helyzetet felmérni. És a tárgyalások végkimenetelétől függően ennek súlyos hatása lehet a vámrendszerekre, illetve az IT-s rendszerekre. Az utolsó kérdés, hogy ez mennyiben késlekelteti a költségeket a gazdaságra nézve. Itt három dolgot kell figyelembe kell venni költségvetés számára felmerülnek költségek, ezeket pedig a, az EU bevételeinek mentén kell értékelni, annak érdekében, hogy a vámügy hatékonyabban működjön, a hatékonyság elemzés nem témája auditunknak. Második pont, hogyha nem tudunk kockázatelemzést készíteni a csalás ellenkező jegyében, akkor ez is súlyos kiesésekhez vezethet. Az éves jelentésben a bevételekről szóló részt elolvashatják az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Ha megnézik a nagy adatokat, akkor ennek hatása van a kockázat elemzésre is. És ezt a helyzetet el lehet kerülni a harmadik. A költségek a gazdaságra nézve általánosabb alapon kiindulva, jobban működő IT-s rendszer kialakítása a vámrendszerhez azt a cél szolgálja, hogy segítse a kereskedelmet és növelje a gazdasági fellendülést. De ebben a külön jelentésben ezt nem próbáltuk meg számadatokkal adá, alá támasztani, de ez az egyik negatív következmény annak, ha nem áll fel időben az IT-s rendszer. Ali kolléga a végén. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, először is Köszönöm szépen a kollégák részvételét ezen a vitán, ami a, az IT-s rendszerek felállásának késlekedését illeti, és köszönöm szépen a bizottság képviselőinek és a számvevőszék képviselőinek a válaszokat, a tisztázásokat. Az új információ, amit hallottunk itt a viten, nagyon hasznos volt, és valószínűleg el kell gondolkozzunk majd a Brexit kapcsán is, hogy ezt a témát a munkaanyagba is bevegyük. Ezt időben elő fogjuk készíteni. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm. A Brexit egy új szakaszába vezet majd a globalizációnak hiszen az áru és kereskedelmi áramok teljesen újra szükség, és az EU-s cégek elveszítik majd az előnyüket a vámszabadság kapcsán, nem tudom, hogy ezt hogyan tudjuk kompenzálni, de valami ebben majd kikerekedik, és világos lesz, hogy az ázsiai importok olcsóbbak. Pénteken beszéltem egy nagy céggel a választókerületemben, azt mondták, hogy 20-50% a bevételeinek kiesik majd az Egyesült Királysággal folytatott cégek kapcsán, az 50 fennmaradó százalék kapcsán pedig büntetést kapnak, tehát ő, nekik az életük függ a jövőbeni vám határoktól. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, köszönjük szépen a tájékoztatást, a beszámolót, és át is térünk a következő napi rendi pontra. Gréten úr is megérkezett, sajnáltam azt, hogy erről a jelentésről már nem három héttel ezelőtt beszéltünk, hiszen a szavazás kapcsán, a regionális alapok kapcsán is nagyon fontos lett volna ez a jelentés. Elolvastam a jelentést, ez nagyon fontos volt számára a bizottságok intézkedései, a tagországok intézkedései 2013-ig. és azt mutatja, hogy nagyon alacsony volt a felhasználás. Parancsoljon Gréten úr, várjuk az előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, képviselő, köszönöm szépen a meghívást a szakbizottságba Bemutathatom a számvevőszék külön jelentését, a e, bizottság és a tagországok legutóbbi e, felépésére kapcsolatban 2007 és 2013 között. Alacsony volt az abszorció, viszont az eredményekre kevésbé összpontosítottak először is. Kiemelném az abszorciót a kohéziós politikára e, szánt finanszírozás jelentés, és nagyon fontos az, hogy nem csak, hogy teljes mértékben felhasználásra kerüljön ez a finanszírozás, hanem okos módon használják ezt fel a tagországok. Ez azt jelenti, hogy olyan területeket kell, hogy megcélozzon, ahol erre a támogatásra leginkább szükség van, és értéket teremt. Második megjegyzésem, röviden szeretnék szólni az audit hatájáról. Az audit megvizsgálta azt, hogy a jogi keret és a programozási dokumentumok a, milyen hatással voltak az abszorcióra, az, hogy a bizottság találta nehézségeket a felvevő képességgel kapcsolatban a tagországok felhasználási kapacitását illetően, illetve voltak-e intézkedések a tagországok számára arra nézve, hogy javítsák ezt a, az abszorciót. Négy um, um, tagországot látogattunk meg, csak köztársaságot, Magyarországot, Olaszországot és Romániát, és öt megjegyzést szeretnék tenni ezzel kapcsolatban. A jogi keret késő elfogadása és az operatív programoknak hatásuk volt a megvalósításra, éppen ezért azt javasoljuk a bizottságnak, hogy tegyen javaslatot a parlamentnek és a tanácsnak egy időrendre vonatkozóan ez az operatív programok megvalósítását segítheti a programozási időszak elején. Második megjegyzés a Task Force és a segítséget befogadó tagországok abszorciója javult, viszont úgy érezzük, hogy túlságosan későn hozták részt ezt a Task Force-ot. Harmadik megjegyzés, a tagországok számos intézkedést hoztak az eredmények javítására, csak egy ilyen intézkedésre utalnék, ez pedig az operatív programok áttekintése. A programozási időszakban áttekintésre van szükség, illetve a kohéziós politikai céljának megvalósítására. Két ajánlást készítettünk. Az első fontos, hogy a bizottság biztosít, biztosítsa azt, hogy az OPK áttekintése egy átfogó keretre támaszkodjon, valamint a partnerségi megállapodások is. A bizottság fontos, hogy biztosítsa azt, hogy az áttekintések jobb eredményhez vezessenek, és a második fontos, hogy a bizottság felgyorsítsa a megvalósítást és a jó eredményekre törekedjenek. A bizottság nem rendelkezik átfogó képpel az összes intézkedésről. Mi azt javasoltuk, hogy a bizottság megfelelő információkhoz jusson, annak érdekében, hogy figyelemmel követhesse az abszorciót és megállapítsa a lassú abszorció okait. és nagyon fontos, hogy döntsön arról, hogy ezeket az intézkedéseket mikor használja. Egy pozitívan megemlítés, a programozási időszak végén a 2007 és 2013 közötti kiadásoknál a hibára jelentősen csökkent. Ez a, a tagországi menedzsment és ellenőrzési rendszerének javítására vezethető vissza, illetve a korrektív intézkedésekre. Röviden el szeretném mondani azt, hogy a két kulcsfontosságú üzenet kapcsán milyen értékelést készítettünk 2014 és 2020 között. Nagyon fontos a kiadási nehézségeket időben kezelni, ez segítheti elkerülni azt, hogy az EU-s finanszírozás felhasználatlanul marad, vagy pedig nem hatékonyan használják ezt a tagországot, és nem tartják tiszteletben a befogadhatósági szabályokat, ami a 2020 utáni programozási időszakot illeti, a parlament, a tanács és a bizottság fontos, hogy biztosítsák azt, hogy a jogi keret, a programozási dokumentumok időben elfogadásra kerüljenek, a jogi keret megfelelő ellenőrzési rendszert is eh, kell, hogy jelentsen, amely megfelelő értéket generál. Köszönöm. nachgerade unerschütterlichen Optimismus. <laughs> Úgy tűnik, hogy az optimizmus megingathatatlan. Pirinski kolléga, a jelentéstevő kap most szó Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves elnök asszony, hölgyeim és uraim. Egyetértek Gressle asszony megjegyzéseivel. Ez a jelentés rendkívül fontos jelentés nagyon sajnálatos az, hogy nem tudtuk ezt egyébként korábban megvitatni. Persze ez nem jelenti azt, hogy attól még ne lenne releváns vagy időszerű. Lenne három gondolatom, még mielőtt rátérnék a jelentésre és a, az ajánlásokra. Az első nagyon fontos szerintem, Mit is értünk a felszívási képesség alatt? A szembevőszék is azt hangsúlyozza, hogy ez nem egy végcél, hanem egy út, egy, egy eszközként kell ezt felfogni. A cél az valójában a kohézió kialakítása. Persze ilyenkor el kell gondolkodnunk azon is, hogy mit is értünk mindez alatt, Nézzük csak meg, hogy milyen eredményekre gondolunk. Az eredmények számunkra a kohézió szempontjából azt jelentik, hogy kisebb különbségek mutatkoznak a különböző régiók között, hogy erősíteni tudjuk az unión belüli régiók közötti együttműködést, integrációt, tehát ez kell legyen a végcél, ez az abszorciós kapacitás kapcsán. Aztán lenne itt még egy gondolatom, amire Gréten úr is utalt. Mit jelent az, hogy mm, a pénzünkért milyen értéket kapunk. Nem elég azt mondani, hogy ennyit és ennyit tudtak felhasználni, hanem hogy ezek az így elköltött eurók milyen értéket teremtettek. Hár öt gondolatom lenne a jelentéssel kapcsolatban. Az első, arra vonatkozik, hogy szerintem tényleg nagyon fontos azt látni, hogy noha a jelentés a 2007 és 2014 közötti időszak utolsó részére vonatkoznak, mégis nagyon fontos az összehasonlítás a 2000-2007 kapcsán, és főként a 2014-2020-ra való, a, vagy ebben a vetületében. ha így összehasonlítjuk a gondolatokat, akkor érthető, hogy a bizottság eh, hogyan magyarázza a dolgokat, és hát természetesen nagyon is várjuk azt, hogy a bizottság eh, képviselői mit mondanak majd erről a vitában. Ezen kívül pedig eh, nagyon fontos kimondani azt is, hogy nem túl hosszú ez a jelentés, ugyanakkor nagyon jók az érvek, és nagyon jól van megfogalmazva. A második gondolatom az általános kérdésekkel foglalkozik. Van arra a kockázat, hogy esetleg a költségvetés végrehajtásában való késések 2014 és 2020 között még nagyobbak lesznek, mint a korábbi időszakban, 2007 és 2014 között. és természetesen ez azt is mutatja, hogy a vég, az időszak végén óriási a nyomás, vagyis nem sikerül elérni azt a hatást, amit az elején meg akartunk valósítani. A bizottság egyébként másként látja ezt, ő úgy látja, hogy nincsenek ebből fakadóan nagyobb abszorciós ráták az időszak végére nézve. Sőt, a bizottsági válaszokból az derül ki, hogy a bizottság nagyjából azt gondolja, hogy hát minden maradjon a régiben, ami szerintem ön enyhén szóval megkérdőjelezhető. És egyébként a bizottság véleményét az adatok sem támasztják alá, sőt, ezzel ellentmondásosak, hiszen 2011-ben például szeptember végén, október elején a kifizetések aránya 42% fölötti. A jelenlegi programban ez 22%-ot tesz csak ki, Úgyhogy nem igazán értem, hogy hogyan is lehet úgy érvelni, hogy hát itt semmiféle kockázat nincs, és minden rendben van. A bizottság szerintem itt azért mégiscsak magyarázattal tartozik. És aztán következik a következő intézkedések, a, illetve a következő időszakra vonatkozó ajánlások. Itt Gréten úr is kimondta, hogy noha egy kicsit késői, de mégiscsak érezhető a javulás az abszorció tekintetében, azóta, mióta a nehézségeket vagy a nehéz pontokon sikerül átsegíteni a folyamatot, de mégis a legnagyobb aggályok még továbbra is megvannak, a jogi keretek hozzáigazítása a rendszerhez, és hát ez az, ami hatással lesz az abszorpciós kapacitás alakulására is. Miközben 2006-ban nagyjából 6 hónappal az új időszak kezdete előtt igazították ezeket hozzá a rendszerhez. Most ez két hetet tesz ki, ez az időszak. És itt az ajánlásokra fordítanám a szót. Konkrétan arra gondolok, hogy a bizottságnak olyan ütemtervet kell kidolgoznia, amely révén a jogalkotási környezetet úgy tudjuk igazítani, hogy a végrehajtás már a program elején megkezdődjön, és a bizottság az Európai Parlament és a tanács előtt egy olyan javaslattal kellene előálljon, amelynek ez a célja. A bizottság megint csak mindent tulajdonképpen ö, elutasított, amit mi javasoltunk, a hatodik szekcióban olvashatjuk azt, hogy mennyire fontos a jó időzítés, és itt van egy olyan rész, amely arra utal, hogy a bizottság kéri, hogy a vezetők az új kereteket technológiai szempontból, forrás szempontból támogassa, és a vezetők elkötelezik magukat az MFF mellett, Szibiuban, tehát Nagyszebenben találkoznak 2019 májusában, hogy a lehető legjobb kezdetet tudjuk garantálni. Nos, hát ez azért minden, csak nem egy konkrét ütemterv. Ez a bizottság részéről csak egy jó hiszeműségnek a megmutatkozása, de ez nem elég önmagában. Elnök asszony, még lenne két vagy három kérdésem a bizottsághoz is, illetve a számvevőszékhez. És ahogyan már kimondtam korábban, jó lenne, hogyha a bizottság jobban odafigyelne a keretekre, és a jobb implementációt is komolyan venné hiszen a bizottság egy ilyen egységet, egy ilyen osztályt is létrehozott a főigazgatóságon belül. Most ezt hogy gondolja, hogy ennek mi lesz a feladata ennek az új egységnek, és egyáltalán a bizottság tudja-e, hogy pontosan milyen intézkedések történtek, sokkal proaktívabbnak kellene lenni a kezdettől fogva, a nehézségeket fel kell göngyöríteni, nem kell megvárni, amíg összegyűlnek. És a harmadik kérdésem pedig az előzőekhez kapcsolódik. Hogyan lehet a technikai segítségnyújtást kicsit napra készebbé, jobbá tenni? Ami a számvövőszéket illeti, őhozzájuk is lenne néhány kérdésem. Az első arra vonatkozik, hogy a hatásvizsgálatot hogyan értékelik, hiszen a mm, számvevőszék is elmondta, hogy az új körülmények vagy követelmények miatt is csúszások alakultak ki. Ezen kívül pedig a félidős felülvizsgálatra hívnám fel a figyelmet, és érdekelne az is, hogy a bizottság, illetve a tanács a mm, számvevőszémnek mi a véleménye az új szabályokról, főként akkor, amikor azt is látjuk, hogy túl kevés a jelentés, és vannak retrospektív projektek, illetve újra kell programozni bizonyos programokat. Elnézés, hogy ilyen hosszan fogalmaztam, de ezekre az aspektusokra mindenképpen szerettem volna felhívni a figyelmet. Köszönöm. Köszönjük szépen. Mint a Muppet Show-ban. mi vagyunk azok az öregek, akik itt ülünk az erkélyen, és mindig, minden alkalommal elmondjuk ugyanazt a kommentárium, kommentárt, és ami tele van igazságokkal, azon itt szórakozik a közösség. Úgy érzem magam, mint a Mapicsó két öregének egyike. Még a saját kollégák sem olvassák el, veszik tudomásul, nem hogy a tagállamok meg a bizottság. és ráadásul romlott az egész folyamat. Most már akár azt is mondhatnám, hogy évtizedek óta ugyanez a probléma, és amikor megszorulunk, mert sok baj van, akkor a saját elveinket vetik a szemünkre, és a lényeg mellett pedig elbeszélnek. Ez diszkreditálja a politikákat a tagállamokban, EU szinten, mert hát ennek nem így kéne lennie. És akkor a társfinanszírozási arányokat nem sikerül ö, csökkenteni. Ez ugye 85%-kal vagy 85%-ra nőtt, és a saját megállapításaink ellenében kénytelenek vagyunk belátni. Könyörgöm, ne akarjon minket vigasztalni. Csak... És ne csapjuk be egymást kölcsönösen. És reménységeket ne keltsünk egymásban, amikor nincs reménység. A hetes ábra az viszont jó volt, először láttam ilyet egyáltalán életemben, hogy aztán a közigazgatási hatóságoknál, hogy mi zajlik, azt már nem is szeretném tudni. Ezzel ugyan nem értem a gondolataim végére, de az ülésünknek a végére értünk, még Szeller úrnak adom meg a szót gyorsan. Én a kohézió barátja és a jó költés barátja vagyok. Szerintem a jelentés egyértelműen mutatja, hogy nem végeztük el a házi feladatunkat, ami 2014-15-ban történt, az most még rosszabb formában ismétlődik a tagállamoknál. A technikai segítségnyújtással kezdtük, több száz millió értékben biztosítottunk már segítséget, de a tagállamok nem voltak képesek a saját operatív programjaikat ezekre ráépíteni, és óriási összegeket költöttünk előfinanszírozásra, úgyhogy nem lett hatásuk. és az abszorpciós arányok nem javultak. 2017-ben sem történt szerintem semmi ezen a területen, úgyhogy köszönöm a tolmácsoknak. 14.30-kor folytatjuk, köszönöm elmehetnek, a... mindig itt angolul folytatjuk. Thank you, Madam Chair. And uh, first, let me also thank you, the court, for the report, um, and I think also about the cooperation which we developed over the audit.